Mes chers collègues, je vous propose que nous commencions. Tisztelt kollégák, javaslom, hogy kezdjük meg munkánkat. Ma délután az az öröm ér bennünket, hogy körünkben üdvözölhetjük Mark Spenger urat, aki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatója, aki az éves programját mutatja be ügynökségének, ahogyan ezt rendszeresen megteszi. Sprenger úr, ennél a szó. Köszönöm szépen. Örömmel tekintek elé annak a párbeszédnek, amelyet önökkel lefolytathatok, eh, amelynek során az önök tanácsait és aggájait lehet meghallgatni majd. Szeretném kéréseknek megfelelően egy kicsit nyíltabban és részletesebben ismertetni azokat az eredményeket, amelyeket a különféle tagállamok elkönyvelhetnek a fertőző betegségek leküzdésében. Így tehát nyílt lesz az előadásom, amely három részre tagolódik. Először is szeretnék egyfajta elemzést adni a jelenlegi helyzetről, másodszor a prioritásokat mutatnám be, végezetül pedig mindezen fontossági sorrend következményeiről lesz szó. Nézzük tehát először ezt az első térképet, amely a TB térkép Európa szerte jelentkező új megbetegedések számát jelzi, E tekintetben együttműködünk az egészségügyi világszervezettel, hiszen számos ö, ö, eredmény a WHO-tól származik, mint például az oroszországiak, és ö, egyes országok ö, nem olyan jól végzik ezt a ö, munkát, mint például a pirosak, látható Romániáról van szó. A kérdés, amelyet fölmerül az, hogy valójában Románia helyesen vagy helytelenül jár -e el. A következő ábrából kiderül, hogy azok az országok, ahol a legnagyobb az esetszám, tulajdonképpen jól ö, dolgoznak, ö, haladást könyvelhetnek el, ami azt jelenti, hogy figyelemmel vannak a TBC-s megbetegedések alakulására. Ez tehát a jó hír. A rossz hír az, hogy számos sok szerrel szemben rezisztens eset adódik. Ez pedig igen súlyos probléma. Problémát jelent ez a beteg számára, a társadalom számára is, hiszen a kezelésük rendkívül drága, és nem könnyű a beteg életvitele szempontjából sem. A kérdés az, hogy mit lehetne tenni ez ügyben. Nos, sok mindent és egy évvel ezelőtt be is indítottunk egy olyan keret cselekvési programot, amely a TB leküzdését szolgálja. A cél az volt, hogy jobb diagnózisát állítsuk föl elsősorban ezeknek a multidrog rezisztens eseteknek. Ezért kifejlesztettünk és stimuláltuk, hogy ezekben az országokban minőségbiztosítási rendszert vezessenek be a TB korai, korai kimutatása eh, céljából, különösen a multirezisztens változatok eh, detektálására. Ez igen fontos, miután, hogyha ezeket eh, korai diagnózissal tudjuk felfedezni, ez jó a beteg számára, hiszen a megfelelő kezelésben részesül, jobb a társadalom számára, hiszen a beteg nem közvetíti már a betegséget, nem fertőz egy bizonyos idő elteltével. Itt tehát nyilvánvaló, hogy az ECDC-nek hozzáadott európai értéket sikerült ter, teremtenie. Talán kevésé vonzó ez, mint a But for the vulnerable people, the poor people mint a biodiverzitás területén elkönyvelhető eh, esetek, eh, eh, de ugyanakkor igen fontos kérdésről van szó. Egy másik példa a HIV fertőzések számának alakulása, amelyeket két évvel ezelőtt diagnosztizáltak. Itt látható, hogy megint óriási különbségek mutatkoznak. Nagyon örülök, hogy Damaroben asszony itt van. Nem, nem, azért mondom ezt, mert ön kérte, hogy nyíltan nyilatkozzak, és örömmel mutatom be, hogy most már nyíltan nyilatkozunk ezekről a kérdésekről, és bemutatjuk az országonkénti eredményeket is. Nos, még egyszer nyilvánvaló, hogy különbségek mutatkoznak. Itt azonban fontos az, hogy közelebbről szemügyre vegyük a kérdéseket, részleteket vizsgáljunk. Persze a HIV eh, járvány eh, Európában elsősorban abból adódik, hogy eh, férfiak, meleg férfiak közötti nemi érintkezés eredményeként történik az átvitel az esetek többségében. Jelentős eltérések is adódnak, és örömmel látom, hogy egy évvel ezelőtt a uh, Marina Janakadakis, a parlamenti kontakt személyiség szemináriumot tartott erről a kérdésről, és december 1-én uh, a uh, világ napját ünnepeljük a hívnek, illetve az AIDS-nek. Miért vagyok hálás a kolléganőnek? Mert a HIV tesztekkel kapcsolatos első módszertani adatokat jelentette meg. A helyzet az, hogy a hívfertőzöttek nagy része nincs tudatában azzalnak, hogy megkapták a fertőzést, ezért nem kapnak kezelést, és közvetíthetik, fertőzhetnek is. Rendkívül fontos tehát, hogy minél korábbi diagnózisát sikerüljön kimutatni a hívfertőzésnek és itt megint csak az ECDC hozzáadott értékéről lehet szó. Egy további betegség a hepatitis B, illetve a C, talán ez nem olyan ismert az önök körében, egy kicsit egzotikusnak hallhatják, de a hepatitis B és C igen fontos megbetegedések. A májrák legfontosabb kiváltó okai. És Európában óriási különbségek mutatkoznak ezen a téren is. Két héttel ezelőtt jelentést nyújtottunk be ezekkel az eredményekkel, ahol azt is kimutattuk, hogy nem minden tagállam alkalmaz terhes nőknél szűrést. Ez megint csak igen alapvető, miután, hogyha nincs terhes szűrés, akkor nem biztosíthatjuk a megfelelő kezelést, és kihagyunk egy esélyt arra, hogy kivédjük az anyáról a magzatra történő fertőzést. Nagyon tetszett nekem a csúcs találkozó Pitali féle előadása, aki hangsúlyozta, hogy a politikai figyelemfelkeltés ezeknél a megbetegedéseknél rendkívül fontos. Egy másik megbetegedés, a malária. Eh, ugye tudjuk, hogy a malária, mint olyan eltűnt, néha eh, trópusi területeken jelentkezik a malária, tudjuk, eh, tablettát szedünk, de ismeretes, hogy 50-60 évvel ezelőtt Európában vég volt malária. Ez egy moszkító által közvetített betegség. Akkoriban jelentős számban ismerték a szakemberek a moszkitók közötti különbségeket, ezeket entomológusoknak neveztük. Ez egyfajta riasztást jelentett az utóbbi években, sőt az utóbbi hetekben is lehetséges, hogy van itt valaki Görögországból, van itt valaki Görögországból a hallgatóság soraiban? Tesszalonikiben múlt nyáron komoly fertőzés tört ki a nólisi láz megbetegedések jelentkeztek. Több mint 250 igazolt eset jelentkezett. 75 ezek közül, 75 százaléka ezeknek az eseteknek súlyos megbetegedéssel járt, komoly emésztési zavarok jelentkeztek, és több mint 30 beteg életét vesztette. Tehát az adott régióban rendkívül súlyos megbetegedésről volt szó. Még akkor is, hogyha Európa szempontjából nem olyan nagy súlyú kérdésről van szó. Ám a tesszalonikiek számára ez komoly volt, és az idegenforgalmat is erősen akadályozta megint csak azt a kérdést teszik föl nekünk, hogy tudnánk segíteni ennek a betegségnek a leküzdésében? Hogyan jártunk el? szakértőket találtunk Európában, nincsenek olyan nagyon sokan. Vannak Franciaországban, Romániában, Olaszországban, miután ott is jelentkezett ilyen betegség ezeknek egy értekezletet tartoztunk, és görög szakértőket is bevontunk. Sikeres ülésről volt szó, ahol tapasztalatcserére került sor, talán nem ismerik föl mindezeket a moszkitófajokat, azonban a jobb felső, a kulex változat, amelyik a nyugat-nílusi megbetegedést közvetíti. a e, rezervoár az a madarakban e, található, de a lovakat is megbetegíti ez a kórkép. Nos, a különböző e, szakértők Görögországban találkoztak, az állatorvosi szektor részéről, az embergyógyászat területéről, és ami igen fontos, hogy egy ilyen multidisziplináris, multiszektorális megközelítést használhatunk. Mit tettünk? a szakértőinket a helyszínre e, küldtük, és e, magunk is bekapcsolódtunk a helyszíni e, vizsgálatokba. Megvitattuk a legjobb gyakorlatot a betegség elleni fellépésben. Mellesleg két hete jelentkezett az első maláriás megbetegedés Spanyolországban, belföldi eredetű, nem turista által behozott megbetegedés volt, amire igencsak felfigyeltünk, és természetesen a spanyol egészségügyi hatóságok is. Denge eh, giláz eh, jelentkezett Franciaországban, aminek talán eh, köze van az éghajlatváltozáshoz, és jelentkeznek ezek a köztes gazda által közvetített betegségek. Egy másik kérdés itt az antibiotikumok kérdése. Tudom, hogy egyesek önök közül tisztában vannak ezzel, a kérdés az, hogy kaptak-e antibiotikumot, hogyha megfáztak, vagy influenzásak lettek. Nos, sok antibiotikum hatását vesztette, és természetesen, hogyha közönséges megfázásunk van, amelyet vírus okoz, akkor persze, hogy hatástalanok maradnak. Bizonyos súlyos megbetegedések esetén is hatástalanok maradnak az antibiotikumok. Miért? Azért, mert az orvosok és a pánciensek túl sokat használnak belőlük, túl hamar fölírják őket, és nem csupán az orvosok problémájáról van szó, hanem az egész társadaloméről és e, ezért örültem nagyon, hogy az Európai Parlament e, vendégül látotta az Európai Antibiotikum e, ismeretterjesztő napot. Ennek a célja az volt, hogy felhívja a közvéleményt e problémára november 16-án a harmadik antibiotikum figyelemfelkeltő napot tartjuk, és igen örülök, hogy több mint 36 ország kapcsolódik be a kezdeményezésben, még az EU-n kívül is. És a kampány az egész európai térségre kiterjed, ami igazán jó hír. Megint csak politikai támogatásra van szükségünk, nagyon is rászorulunk. Tehát önökre. Így tehát kialakítottunk egy cselekvési tervet a közvélemény tájékoztatására, de az önök hangjára is mindenképpen rászorulunk. Elnézést. Szeretnék, persze itt keresem a megfelelő képet, ez az. Tehát eh, itt kell nekem minden reggel megjelennem, eh, fél tizenkettőkor délelőtt mindig eh, megvitatjuk a hivatalos jelzéseket, amelyeket kapunk, de a médiáktól a nem hivatalos jelzéseket is itt szoktuk áttekinteni, ami nagyon fontos, mert ezzel veheti kezdetét a kockázatfelmérés a ma délelőtti legfrissebb híreket már innen hallottam, és a hír az volt, hogy lényegesen nagyobb számban jelentkeznek az úgynevezett superbug az új baktérium okozta megbetegedések, amelyek igen súlyos problémákat jelenthetnek a kórházakban. Pillanatnyilag több mint 70 eset van az EU-ban, de megfigyelték az első ilyen megbetegedést Kínában, Maláziában, Izraelben és néhány további országban is. Ez rendkívül fontos, miután ha ez a szuper kórokozó elterjed Európa szerte, akkor az antibiotikumok adott esetben hatástalanok maradhatnak, és emiatt antibiotikum váltás válhat szükségesé. Ma délelőtt megbeszéltük azt a szomorú hírt is, amely Haitiról érkezett a kolera járványról. Ez talán egy kicsit túlzottnak tűnhet. Miért is kell tudnunk erről, hogy mi történt Haitin? nem, nem a saját szomszédságunkról van szó, nem európai eh, kérdés, azonban tudni kell azt, hogy több mint egy millió európai eh, állampolgár eh, fog karácsony táján ellátogatni a szomszédos Dominikai Köztársaságba. Tehát tisztában kell lennünk az ott jelentkező problémákkal, mert elképzelhető, és számítunk is arra, hogy ez a kolera átterjedhet a sziget egészére. Ezért fontos, hogy monitorozzuk a helyzetet és tájékoztassuk európai eh, polgárai társainkat. Tehát szoros kapcsolatban állunk a szakemberekkel Haitin. Nos, ezzel visszatérek. Az áprilisi meghallgatás során bejelentettem, hogy nagyobb figyelmet eh, fogok eh, a Seat Agreement aláírásának szentelni, és örömmel jelenthetem, hogy a svéd egészségügyminiszterrel és az elnökünkkel, az tanácsunk elnökével aláírásra került ez a szít megállapodás, és arra számítok, hogy az ennek nyomán bevezetendő törvénymódosítást a svéd parlament a jövő hónapban elfogadja. Ez a személyzetünk, nem mindenki van jelen az intézet munkatársai közül. Egy évvel ezelőtt 25%-os munkaerő hiányjal küzdöttünk, amely ma már csak olyan 10%-os a jóváhagyott létszámtervhez képest. Nem könnyű szakembereket toborozni, néha hirdetnünk kell pályázatokat, és a pandémiával is sokat foglalkozunk, de úgy gondolom, hogy jelentős eredményeink is vannak. A jövő évre vonatkozó prioritásaink. Először ezt az információt megkapták az önök között kiosztott anyagban, ami azonban fontos és kiemelésre kínálkozik, az, hogy több figyelmet szeretnénk szentelni a rendszernek, a szervezésnek, és megkezdtük a teljesítményindikátorokkal kapcsolatos előkészítő munkát, a költségvetési munkát, valamint a minőségbiztosítási rendszer fejlesztését. Ezeket tekintem a legfontosabb aspektusainak szervezetünknek következő évi munkájában. A következő év tartalmi munkája vonatkozásában az igazgató tanácsot felkértük, hogy fogalmazza meg fontosság, a feladatok fontossági sorrendjét. Sok információból kiindulva járunk el így, és fel tudtuk venni az összes kívánságaikat, és ezt két hét múlva véglegesítjük. Itt most ezek közül három témát térnék ki amelyek szemléltetik az általánosabb jellegű mondjuk kérdéseket. Az egyik a laboratóriumi kérdés. Amikor az ECDC létrehívását vizsgálták, akkor különféle modellekkel foglalkoztak. Az egyik az USA CDC-je. Ez jelentős számú laboratóriumból áll. Önök egy kis CDC-t, egy IC, ECDC-t akartak létrehozni, laboratóriumok nélkül. Őszintén szólva nagyon örültem ennek a döntésnek, miután tudom, hogy Európában kitűnő laboratóriumok működnek. És nem szükséges átfedésekkel újabb laborokat létrehozni Stockholmban. Azonban ennek a döntésnek a hátránya az, hogy az ECDC kénytelen a létező laborok munkájára támaszkodni. És egy kicsit aggaszt engem, nagyon is aggaszt ez, mert a e, kormányok kényszerülnek e, megnyírbálni a e, nemzeti közegészségügyi hatóságok költségvetését, és ebből az adódhat, hogy a laboratóriumok nem tudják szolgáltatni az ECDC-nek a megbízható adatokat. <clears throat> Ezért a következő esztendőben több figyelmet kívánunk szentelni ezeknek a laboratóriumoknak. Elsősorban egyfajta minimum követelményeket követke, fogalmazunk meg elabarok számára, hogy hatékony módon tudjuk megszervezni az laborokra vonatkozó európai követelményeket. Bízunk abban, hogy önök egy kicsit nagyobb mértékben fognak tudni együttműködni velünk e tekintetben. Úgy véljük, hogy hatékonyabban is együtt tudnánk munkálkodni e véget. Mi volt az egyik közös vonás a példáimban? Sok kiszolgáltatott ember ilyen szegényekre jellemző megbetegedések áldozatául esek, mint például a TB. Ezt azonban elmondhatjuk a hepatitisről is, és a oltással megelőzhető betegségekről is. És azután nem könnyű eh, a szociálisan marginalizálódott eh, eh, lakosságot elérni. Ennek következményeként ők jobban kivannak szolgáltatva a fertőző betegedéseknek. Ilyen elsősorban a roma lakosság. Tudjuk azt, hogy a romák gyakorta szenvednek fertőző betegségekben. A következő évben több figyelmet kívánunk szentelni a megfelelő gyakorlat fejlesztésének, hogy elérjük ezeket a kiszolgáltatott lakossági rétegeket, és növeljük a védelmüket. Ezt igen fontosnak tekintjük, miután ilyen módon számos megbetegedést fogunk tudni megelőzni gyermekkortól kezdve. Egy másik példa a klímaváltozás, erre többféle szenáriót dolgoztunk ki, illetőleg itt kell beszélnünk a tigris moszkító által terjesztett betegségekről, amely szintén el fogja érni már Stockholm magasságát is. Tehát nos, akkor szeretnék még kitérni arra, hogy milyen következtetéseket kell levonnunk a saját szakértelmünk felhasználása vonatkozásában. A partnereink rendkívül fontosak számunkra, és én most igazán szeretném megtudni, hogy az európai intézmények milyen elvárásokat támasztanak velünk szemben, milyen elvárásaik vannak a tagállamoknak. Ez számunkra egy rendkívül fontos vezérfonal lenne. Nos, akkor arra kérem önöket, hogy osszák meg velem a véleményüket, és alakuljon ki egy párbeszéd közöttünk. Köszönöm szépen, és visszaadom a szót önnek, elnök asszon. Köszönöm szépen, igazgató úr. Ez egy rendkívül érdekes bevezető előadás volt, és egész sor kollégát látok, akik már kérték a hozzászólási lehetőséget, és kezdenénk akkor Jana Kokakis asszonynal. Megadom a szót. Köszönöm szépen, csak elfedkeztem, hogy hol találom a, a mikrofonomnak a bekapcsoló gombját. Köszönöm szépen az igazgató úrnak az előadását, rendkívül érdekes volt, és elég messzire jutottunk az elmúlt években, hisz és úgy gondolom, hogy még egy hosszú út áll előttünk. A kérdésem pedig az lenne, hogy szükségünk van egy hozzáadott értékre az önök részéről, és én nekem ez lenne a célom nagyon sok koordinátorral több találkozóra került ön esetében szó, és önnek nyilvánvalóan valamilyen benyomása van a munkánkról. Az ECDC már az én időszakom előtt is végezte a munkáját, és nagyon sok kolléga, aki korábban itt volt, most az ECDC-nél dolgozik. Tehát nagyon szeretnénk tudni, hogy milyen jövőbeni elvárásaink lehetnek tehát ez lenne a legfontosabb prioritás. Hol, jövő héten a végrehajtó bizottság ülés lesz Görögországban, és februárban szeretnénk Önöket meglátogatni, és azt szeretnénk, hogyha a parlament részéről minél többen vegyenek részt, és minél többen értsék meg azt, hogy mi, milyen munka zajlik, és ennek mi lehet az eredménye. Ugyebár beszéltünk ideig a probiotikumokról szóló meghallgatásról. Ez nem az ECDC közvetlen hatáskörébe tartozik, de egy nagyon fontos tényező, és orvosok elmondták a történet másik oldalát is. Tehát az ECDC-nek egy kicsit aktívabbá kell válnia, tehát amikor meghallgatások vannak, hallgassuk meg a másik oldalt, hallgassuk meg az ő szakértői véleményét, és úgy gondolom az ott elhangzottak nagyon nagyon fontosak voltak. Valóban nagyon jó előrelépések történtek, de egyelőre csak egy első lépést tettünk meg egy hosszú úton, és Beszéltünk a laboratóriumokról, ön is beszélt a laboratóriumokról. Ez egy olyan szenárió, ahol tényleg meg kell nézni a más intézményekkel ápolt kapcsolatokat, és ahogy mondtam, az, próbáljunk időt megtakarítani, és teremtsünk meg a hozzáadott értéket. És nagyon örülök annak, hogy a kollégáim is még hozzá fognak szólni, és segíteni fognak bennünket tovább ezen az úton. A következő hozzászóló Degmar Lukberenc asszony. Két kérdésem lenne egyszerűen, amit Springer úr az előbb elmondott, és ez nagyon fontos kérdés, és rámutat arra, hogy az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központnak nagyon fontos szerepe van a jövőben is tehát az első kérdésem arra irányul, hogy nagyon szívesen veszek részt ilyen meghallgatásokon, de viszont az emberekre az jellemző, hogy a következő nap már el is felejtik azt, amit hallottak az előző nap. Tehát mondjuk nem jó az, hogyha állandóan meg kell ismételni a dolgokat. Tehát engem érdekelnének az eredmények Tehát megnézzük a különféle helyzeteket eh, részletesen. Például gondolok itt a antibiotikumokkal kapcsolatos rezisztenciákra. Vagy mi a helyzet ezzel a szuperkórokozóval? Van önöknek elképzelésük arról, hogy hogyan lehet ezt leküzdeni? Persze az általános igénia az egy nagyon fontos dolog, és egy dolog eh, de a kórházaknál ugye gyorsan próbálnak az embereken segíteni, nagyon sokszor kevés a, a szakképzett alkalmazott, tehát a legkülönfélebb ötletek vannak arra, hogy hogyan lehet új antibiotikumokat kifejleszteni, amelyeket a jövőben sokkal óvatosabban és körültekintetben használnak. A másik kérdés, ez 2011-re vonatkozik, erre Szeretném tudni, hogy mit értett az emberi eredetű anyagok megfogalmazása alatt. Köszönöm szépen! Elolvastam a korábbi találkozóknak a jegyzőkönyveit, és azt hiszem ön volt az, az, megfogalmazás, volt az, aki azt a megfogalmazást használta, hogy viselni kell következményeink terheit, és, visel, és ezért szégyelnünk is kell magunkat. Nos, ugye beszéltünk itt a legionárius betegségről szállodákban fordul elő, amelyek nem tartják karban a légkondicionáló berendezéseket megfelelő mértékben. Tehát ebben az esetben egy hotelé a felelősség, és nekik kell szégyelniük magukat. Ma beszéltünk ugyebár a határokon átnyúló egészségügyi tevékenységekről. És ez az és ez mindenképpen hozzájárulhat a szuperkórokozók továbbterjedéséhez is de ugye kapcsolódnak a kórházokhoz. Tehát, hogyha valaki hor, kórházba kerül, és ott az előforduló, ott az ember kérheti, hogy helyezzék át egy másik kórházba. Tehát szükség van arra, hogy szigorúbb iránymutatások szülessenek, és információkat kapjunk a kórházaktól. Tudok most mutatni antibiotikum rezisztens, ad, rezisztencia adatokat egyes országokból, de miután önöket valószínűleg sokkal jobban érdekli az, hogy minél részletesebb információkat kaphassanak, és ilyen módon nyomon követhető az, hogy hogyan változik régióról régióra a helyzet, és ez mindenképpen egy párbeszéd kiindulási pontja lehet. Ez nem egy könnyű feladat, de azt hiszem minden azzal kezdődik, hogy bemutatjuk a tényeket, és megnézzük azt, hogyan tudjuk a helyi helyzetet javítani. Ez egyik oldala az érmének. A másik oldala pedig az, hogy nem csak az orvosokkal foglalkozunk, hanem a közvéleményt is figyelmét föl kell hívnia arra, hogy ha az ember orvoshoz látogat, akkor nem kell azonnal antibiotikumot kérni, mert ezek hosszú távon nem fognak működni. Tehát ez a két oldala megközelítésének, de van egy harmadik megközelítés, ugyebár az Európai Parlamenti megközelítés. Tehát szeretném önökkel megvitatni azt, hogy az új határokon átnyúló politikának mik lehetnek a következményei, hogyan tudunk beavatkozni ezeknek a járványoknak, fertőzéseknek a terjedésébe. Ugyebár a szóhó zsargont szoktuk használni, tehát az emberi eredetű anyagok, ezt nem mindenki érti, egy eléggé bonyolult dologról van szó. Ez ezek, ezek különféle emberi szervek, szövetek, vér és emberi cellák, vércellák, sejtek által közvetített betegségek, transplantált betegek érintettek, fertőző betegségeket hordozhatnak. Nagyon fontos, hogy erről megfelelő információkkal rendelkezzünk. Ezeknek az anyagoknak egy részét egy magasan fejlett terápiákba használták, használják, úgy, úgy mint például a véralvadás gátló anyagoknál, véralvadási faktorok. véralvadási faktoroknál, és ezek különféle orvosi termékeknek az alkotó elemei. Tehát azok, akik felelnek ezekért a terápiákért, nekik kell ebben az esetben a kérdéssel foglalkozniuk. Tehát a kérdés az, hogy, a, hogy az ECDC hogyan tud segíteni ezeknek a, betegség, ezeknek a betegségeknek fertőző betegségeknek megakadályozásában, tehát humán eredetű anyagok révén kialakult betegségek esetében. Tehát megpróbáljuk ezeket a kérdéseket akkor egy platformra hozni. Kétrehoztunk egy közös munka dokumentumot, ezt megkapta az IMA és az ECDC-nek eh, a igazgató tanácsa. Közösen meg fogjuk vitatni azt, hogy hogy milyen lépéseket kell tenni? Először is ugye a kockázatokat kell beazonosítanunk, hol törhetnek ki ezek a betegségek, ezt követően kellene eh, tájékoztatni a tagállamokat és az EU intézményeit, illetőleg, hogy hogyan kell kezelni ezeket az emberi eredeti anyagokat, hogy megakadályozzuk a további betegségek terjedését. A következő kérdés, hogy ez egyáltalán beilleszkedik-e az ECDC mandátumába? A válaszom az, hogy igen. Tehát a válaszom az, hogy igen, azért, mert az ECDC olyan incidenciákkal foglalkozik, amely veszélyt jelentenek az emberi egészségekre, fertőző betegségek és ismeretlen eredetű betegségek révén. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt az IME-vel együtt végezzük, ugyanis ezek hiszen ezeket az emberi eredetű anyagokat részben gyógyszerek előállítására is felhasználják. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy meg tudtunk állapodni ebbe a közös munkadokumentumban. Na most, ami a technikai szempontokat illeti, a Thomas Lundgren kollégám és jó magam meg egy egyetértetünk ebben a javaslatban, csak nem tudjuk, hogy az igazgató tanács ezzel egyet fog-e tudni érteni ez egy rendkívül áttekintő anyag, ahol foglalkozunk az összes ügyjel, és az IME és az ICDC összes felelősét be kívánjuk vonni ebbe a munkába. Köszönöm szépen. Szerző Belatúrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, igazgató úr, köszönöm a kiváló munkát, amelyet az önök centruma központja elvégzett. A jelentésében viszont egy dologra nem tért ki, és ez lenne a kérdésemnek is a lényege, méghozzá egy hipotetikus pandémia esetére, amely az elmúlt esztendőkben ugyebár a közvélemény figyelmébe könyült, tehát a baromfi vész, illetőleg a sertés vész. Tehát a baromfi vész hatására legkülönfélebb intézkedések születtek meg, azért, hogy ezt megakadályozzák, de sajnos ezekre aztán végül nem került sor ezek az intézkedések még mindig érvényben vannak Európában, és bizonyos gazdasági tevékenységeket erősen korlátnak. A kérdésem tehát arra irányul, hogy az önök rendelkezésre álló adatok alapján Springer úr talán kaphatnánk egy tényállást arról, hogy még mindig van-e értelme annak, hogy ezeket a szigorú intézkedéseket fenntartsuk, amely nagyon sok gazdasági tevékenységet az Európai Unióban szigorúan korlátoz. Ruth Berend asszonytól kérdezem, hogy van-e még egy kiegészítő kérdése, hogy mert ha azt fölteszi, akkor talán a Springer úr tud válaszolni. Köszönöm szépen ezt a kérdést egy picit túl korainak tartom, tehát tehát az emberi eredetű anyagok megjelenítése a 2011-es prioritásokban, ez egy talán eh, kicsit korai kérdés, de egy picit meglepődtem az előző kérdésen. Eh, nem ismerem az MAN és az ECDC közötti munkadokumentumot, nem hiszem, hogy ez az önök mandátumába tartozik, hiszen nagyon körültekintetően kell bánniuk a mandát, mandátumokkal, hiszen önök ugyebár a betegség megelőzéssel, járvány megelőzéssel foglalkoznak. Tehát még egyszer szeretném aláhúzni világosan, hogy valódi óvatosságot kérek az önök részéről és meg fogjuk nézni ezt a munkanyagot, hogy valóban eléggé óvatosa és körültekintő. Tehát, tehát, tehát a pénzügyi és a szemügyi kapacitások nem lehetnek okai annak, hogy megváltoztassunk hatásköröket, amelyeket előre kijelöltünk az Európai Unióban. Tehát mindenképpen arra hívom a föl a figyelmet, hogy szükség van egy kicsit nagyobb fokú óvatosságra. Nos, másrésztről pedig nem vagyok eléggé megelégedett a szuperkórokozó és az antibiotikum rezisztencia ügyekben. Arra kérem önöket, hogy legyenek proaktívak, nézzék meg, hogy hogyan lehet ezt a kérdést megoldani. Ha az emberek elkapják ezt a kórokozót, nagyon sokan meghalnak, valamit tennünk kell tehát vannak irányelvek, hogyha egy páciens meg beteg megjelenik a kórházba, akkor őtnél ellenőrzik, hogy van-e egy ilyen megbetegedése, de emellett szükség van természetesen gyógyításra is. Hogyan kívánják kezelni ezeket a betegeket a kórházakban? Mi az elképzelése az önök központjának ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen! Lukasz Jászká asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, igazgató úr. Amikor végighallgattam az ön előadását, hallott hallotta, de láttam, hogy hogyan illusztrálta a problémát, de nem hallottam választ arra, hogy hogyan akarják ezt a problémát megoldani az önök intézményében. Ön beszélt arról, hogy hepatitis B, hepatitis C, tropik, a különféle tropusi betegségek gyakrabban fordulnak elő de nem hallottam azt, hogy hogyan akarják ezt megakadályozni, hogyan akarják ezt a folyamatot lelassítani, hogyan akarják a fertőzések számát csökkenteni. Tehát azt is érdemes talán felismernünk, hogy itt szükség van, hogy tegyünk valamit. Nem elég, ha csak azt látjuk, hogy ezek a betegségek előfordulnak. Tehát ezen túlmenően pedig a kisgyermekek oltása kérdésére szeretnék kitérni. Úgy gondolom, volt egy kampány arra, amelynek révén a védőoltásoknak a imidzsét lerontották. Nagyon sok szülő elbizonytalanodott, hogy beadjassa a gyermekének a védőoltásokat, hogy az ECDC esetleg gondolkodik abban, hogy felvilágosítja a szülőket. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kérdésem a függ össze, Először is elnézést kérek azért, hogy, hogy későn vagyok, és talán elhangzott az, amit kérdezni szeretnék. Az önök központja ugyebár fertőző betegségekkel kapcsolatos adatokat gyűjt, és a tagállamok intézményei együtt akarnak dolgozni önökkel, és remélem, hogy hatékonyan is dolgoznak együtt, de bizonyos problémákkal szembesülnek mégpedig az a tény, hogy nem csak az önök központjából kell információt szerezni, hanem a világegészségügyi szervezet részéről és más globális szervezet részéről. Na most ezek az információs csatornák rendkívül hosszúak és bonyolultak, és nagyon sokszor ke- megkettőzötten jönnek be ezek az információk ismétlődnek, és a tagállamoknak pedig problémát okoz az, hogyha ugyanazt a munkát kétszer kell elvégezni. Úgy gondolom, hogy önök jól együtt tudnak működni a globális intézményekkel, és ez mindenképpen csökkenteni ennek az együttműködésnek a költségeit és terheit. Ugy, ugyebár említette az együttműködés racionalizációját, észszerűsítését a tervei között. Egy másik dolog, pedig ugyebár az önök szervezete gyűjti ezeket az adatokat, feldolgozza ezeket az adatokat, viszont egyszerűen hiányoljuk a megfelelő finanszírozási hátteret. Lukász Artonnak adom meg a szót. Köszönöm szépen és szeretnék köszönetet mondani az előző, előttem szólóval. Nagyon egyetértettem azzal, amit mondott. Nekem lennének kérdésem az ECDC-vel kapcsolatban, az alapvető szervezeti felés, felépítésével kapcsolatban. Szeretném tudni, hogy az önök szervezete mit csinál a nemzeti intézményekkel együtt és a világegészségügyi szervezettel közöttel. Beszéltünk ugyebár, utá, ugyebár a költségvetésről, és az utolsó alkalommal bizonyos kérdőjelek maradtak meg bennem e, tehát e, hogy tagállamok adott esetben e, bizonyos, te, bizonyos intézményeket, tevékenységek ellátására bérbe vehetnek. Ezek, ennek is lennének költségvetési kihatásai, talán ha erre a kérdésre is ki tudna térni. Orest Rossi kérdése. Köszönöm szépen. Szeretnék az összes kollégának és köszönet mondani, és Belátó úrnak is különösen, aki további információkat kért. Úgy gondolom, hogy fontos elkerülnünk a szükségtelen kiadásokat tehát ehhez csatlakoznék. Mit szeretnének az, az önök, mit szeretnének az önök jövőben tenni annak érdekében, hogy a szükségtelen költségeket elkerüljék? Tehát, hogy most rátérjek a globalizáció kérdésére. Tudjuk, hogy a termékek, személyek szabad áramlása harmadik országokból nem csak potenciális fertőzések forrása lehet, tehát hogy, az, tehát, hogy emberek magukkal behurcolnak betegségeket, úgy, mint a TBC-t, de a termékek szállítása konténerekben találunk állatokat, rovor, rovarokat, amelyek betegségeket hordoz, visznek be az Európai Unióba. Moszkítókról beszélek, vagy legyekről. Tehát szeretném tudni, hogy más felügyelő szervezetekkel együtt mit tesznek annak érdekében, hogy csökkentsük annak kockázatát, hogy az európai polgárok olyan betegségekben betegedjenek meg, amelyek korábban ismeretlenek voltak. Például az oltások vonatkozásában mit próbálnak tenni. Nagyon sok betegség van, úgy, mint például a hepatitis, de számos egyéb is amely elkerülhető, hogyha megfelelő oltási kampányokat hajtunk végre. De ezek a oltási kampányok nem feltétlenül azonosak minden egyes országban. Például Olaszországban vannak olyan régiók, amelyek saját egészségügyi rendszerekkel rendelkeznek, más országokban ingyenesek az oltások, vannak olyan országok, ahol nem ingyenesek, tehát ezeknek az oltásoknak természetesen súlyos következménye is lehetnek a tagállamokban sem mindenki jogosult ingyenes oltásra. Tehát nagyon fontos, hogy információ kapjanak ezek az emberek arról, hogy az oltások megelőzik a betegségeket. Tehát a és a kérdésem alapjában véve a tagállamok illetékességére vonatkozik, hogy ön például kérhet-e segítséget a vegyi anyagoknak kitett polgárok nál kialakuló betegségeknél. Ez Olaszországban súlyos probléma, és egyre terjedő probléma. Tehát azok, akik eh, emiatt megbetegednek, eh, ők semmilyen olyan terméket nem tudnak használni, amely, kül, amely bármilyen vegyi anyagot is eh, te, tartalmaz. Tehát ez nem, nem csak ételekre vonatkozik, de olyan hagyományos eszközökkel, mint telefon, komputereket sem tudnak használni. Ezt sok esetben már betegségként elismerték, és nagyon egyik lehetőség lenne, hogy az emberek kapjanak lehetőséget arra, hogy megfelelő gyógyszerezésben részesüljenek. Szeretném megkérdezni, hogy önök mit szeretnének tenni annak érdekében, hogy a tagállamokat arra ösztönözzék, hogy ezek az emberek megkapják a kezelést. Ez nagyon sok esetben egy rendkívül fájdalmas betegség, és ez egy kis csoportot érint, de ennek ellenére súlyos problémát okoz. Köszönöm szépen, hogy föltették ezeket a kérdéseket Springer úrnak, és szeretnék magam is egy kérdést föltenni, illetőleg egy megjegyzést tenni a vendégünk felé. Több kolléga is beszélt a H1N1 pandémiáról, és ebben a bizottságban szerveztünk ezzel kapcsolatban meghallgatásokat. Tegnap volt egy második meghallgatás, amelyet Luizia asszony és jó magam szerveztünk, és továbbiakat is tervezünk. Tehát a kérdésem Schwinger úr az ön felé a következő lenne. Figyelembe véve az ECDC által végrehajtott értékelést a pandémia témájában itt a végső következtetések eléggé biztatóak voltak, és nagyon világosan megfogalmazásra került, hogy az embereket nem kell arra bátorítani, hogy most elrohanjanak egy gyógyszertárba és vásároljanak oltóanyagot. Tehát ez nagyon fontos információ volt a jó egészségnek örvendő felnőttek esetében Nos, Springer úr, hogyan tudják azt megmagyarázni, hogy az önök elez, ele, ele, elemzését, amely nagyon észszerű volt, azt a hatóságok figyelmen kívül hagyták, és egy sokkal pessimistább véleménye az élmének kapott itt nagyobb hangsúlyt. Köszön, köszönöm szép. Jó. Köszönöm ezeket a kérdéseket. Jó látni, hogy ilyen komoly érdeklődésre tartott számot ez a téma. <clears throat> Kezdeném az első kérdése. A pandémiás járványtervek, cselekvési terv. Itt azt fontos eh, hangsúlyozni, hogy megfelelő legyen a kockázatelemzés. Nehogy túl becsüljük a kockázatot, mert ez az forgalomra igen komoly kihatással lehet. Öppen ezért a tényekhez kell ragaszkodnunk, körültekintően kell eljárnunk. Ezt tesszük nap mint nap, a veszélyeket, a kockázatokat elemezzük, és ezeket az elemzéseket nyilvánosságra hozzuk. Ezek igen kiegyensúlyozottak. The, uh, remarks, uh... Vissza térnék most a, a szóhókra, azaz a humán eredetű gyógyászati anyagokra, Roth Berend asszony nyilván tudja, hogy a bizottság arra kér bennünket, hogy az ECDC az ml val együtt ilyen terveket dolgozzon ki. Nem arról volt szó, hogy a kollégáimnak nincs dolga, nincs mit tenniük, adjanak nekünk munkát, nem. A kérés az volt, hogy működjünk együtt az ml val állítsunk fel terveket, egy rendszert, és sikerült megállapodnunk egy közös megközelítésről, kiszámoltuk, hogy mennyibe kerülne ez, és hogy a munkaprogramunkba bele tudjuk-e illeszteni ezt. A legkönnyebb válasz az lett volna, hogy nem, természetesen nem, új emberekre több pénzre van szükségünk. De amikor költségvetési nyilválásoktól szenved eh, mindenki, nem illik több pénzt kérni, ezért be tudtuk építeni a munkaprogramunkba, és majd az igazgató tanács eh, dolga lesz, hogy a munkaprogramot elfogadja az új prioritásokkal. Az igazgató tanácshoz benyújtottuk azt a dokumentumot, amelyet önök is nyilván megkaptak. A superbug, vagyis a multirezisztens kórokozó, vagy szuperbaci, ha úgy tetszik, egy kockázati elemzést végeztünk, és egyértelmű, hogy a korai felismerés, korai diagnózis roppant fontos. Laborszakértőkkel um, tárgyaltunk, kidolgoztunk közös módszertant a uh, korai felismerésről, és ezt a természetesen Európa szerte nyilvánosságra hoztuk. Fontos ebben a tekintetben az is, hogy az orvosok tisztában legyenek ezzel a problémával, ismerjék ezt a problémát, főként akkor, hogyha szubéniai, az indiai szubkontinensen jártak korábban, hiszen ekkor, ha figyelnek az orvosok, akkor lehet erre fényt deríteni. Hogyha valakit, valakivel megtaláltam, ez a multirezisztens kórokhoz, akkor kettő antibiotikumot tudnak csak használni, azonban a mellékhatások igen komolyak és más nehézségeket is okozhatnak, ezért roppantul örülök annak, hogy az Európai Bizottság eh, egy új kutatási programot indít az új antibiotikumok kidolgozására, eh, ezen dolgoznak most. And I also would like to repeat követelés. Azt is hagyd mondjam el még egyszer, hogy az ECDC nek nem feladata a kockázat kezelés. A kockázat elemzés, igen, de a politikusok dolga és a tagállamok feladata, a tanács dolga, hogy döntéseket hozzon arról, hogy hogyan kezeljük az esetleges kockázatokat. Örülök annak, hogy megoszlanak a felelősségi körök, mert ha oltásról döntenek, akkor ehhez pénzre lesz szükség, és nem az EC DC dolga, hogy egy nemzeti oltási programot vezessen be. Erre nekünk nem is lenne hatáskörünk, pénzünk sem. Itt megoszlanak tehát a hatáskörök. Nem állnak rendelkezésünkre az eszközök ahhoz, hogy a különböző tagállamokban ilyen intézkedéseket vezessünk be. Ami a gyerekoltását illeti, vannak programok, amelyek célja a tájékoztatás és annak vizsgálata, hogy milyen fajta információ lehet hatékony vagy hatásos. Az influenzáról is nagyon sokat megtudtunk, mert az egyik eh, probléma pontosan az egészségügyi tájékoztatás volt ha nem csak a nehezen elérhetőket, hanem mindenkit el akarunk érni, akkor megfelelő tájékoztatásra van szükség, a jó információt pedig nem levélben e, kell e, megküldeni. A humán papillomavírussal volt ilyen tapasztalatunk, nem így kell, nem egy levélben kell kommunikálni az emberekkel. A WHO-ra utalt, és a kérdőívekre. Na, tudjuk, hogy nagyon sok kérdőívet kapnak a WHO-tól a tagállamok, a CDC-től is egyébként. Fontos ez, hiszen jobb, szorosabb koordinációt próbálunk kidolgozni. A tagállamok számára nagyon nagy megterhelés jelent ennyi különböző kérdőívre válaszolni. Részben felelősnek érzem magam, a WHO-val nekünk jó kapcsolataink egyébként ezeken a területeken válvetve dolgozunk, remélhetőleg jövben, a jövőben még inkább el tudjuk kerülni az átfedéseket, a duplikációkat. A pénzügyi kérdésekkel kapcsolatban szívesen válaszolok ezekre a kérdésekre, hogy ha lehet, akkor írásban mindenki megkapja a költségvetést, a különböző költségvetési fejezetekről a részleteket. Volt egy kérdés az ECDC hozzáadott érdekével kapcsolatban. Hat évvel ezelőtt ugyanezen ház falai között arról beszéltek, tárgyaltak, hogy miért van szüksége ECDC-re. Az a koraszárszal kellett szembenézni. pontos az információ megosztása. Az ECDC pontosan ezt végzi. Egy viszonylag kis ügynökség vagyunk, a járványvédelmi központban, és megpróbáljuk a tagállamokkal a szorosabbra fűzni az együttműködés szálait, hogy ne csináljunk a párhuzamosságokat. Elkerüljük szerintünk a mi központunknak. Igenis van hozzáadott értéke, rendszeresen beszámolunk arról, hogy mit tettünk, mit értünk el. Soha-soha nem túloztunk az a kapcsolatban, hogy mondjuk az influenza milyen következményekkel, az influenza járvány milyen következményekkel járhat. Az épületünk diával kapcsolatos kérdést is feltettek. Tudom, hogy ez probléma, felelősséget vállalok ezért. Tudom, hogy az Európai Parlament kritikus hangon illette az új eh, központi épületünket, és őszinte leszek, örültem ennek a kritikának, mert ezáltal újra nyithattam a tárgyalásokat. Egyetértek, teljes mértékben egyetértek az önök megjegyzéseivel. Most vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne olcsóbb épületet bérelni. Különböző megoldásokat vizsgálunk. Eh, committee, there is an internal audit service. Van auditbizottság, belső auditorunk, eh, a szemvevőszék is árgus szemekkel figyeli a költségvetésünket és a költekezésünket. Egyébként ez mindenkinek szíve joga, sőt, tárkarokkal látjuk, várjuk az auditorokat. A rákcsálók kontinelekben történő eh, behurcolása. behurcolása. Valóban ez nemzetközi egészségügyi kérdés. Az állatorvosokkal is együttműködünk, mert a fertőző betegségek jelentős részét eh, állatok eh, okozzák, ez onózis, tehát komoly probléma, és az állatorvosokkal jó működik az együttműködés. A gyermekoltási programok tekintetében Hát ez kemény dió. Talán úgy fogalmaznék, hogy van mit javítani a helyzeten, hogy az oltási programokat harmonizáljuk. Az határon átnyúló egészségügyről önök már elházfalai között sokat beszéltek, mondjuk úgy, hogy elképesztő, hogyha valaki átlép egy határt, akkor mások az oltási programok kérdés az, hogy van-e enne valami tudományos alapja, érdemes lenne erről bővebben tárgyalni, akár itt, ebben a bizottságban is. A H1N1 járványt illetően nehéz kérdés ez. Mi a kockázatelemzést végeztünk, adatokat, bizonyítékokat nyújtottunk be a bizottságnak, a tanácsnak és önöknek. Ezután a három intézmény felelőssége, hogy a kockázat kezeléséről döntéseket hozzanak, ez nem a mi feladatunk. Mi természetesen a Madame Rivazi eh, workshopjának a következtetéseit eh, majd érdeklődve olvasom, szerintem ez nagyon hasznos volt. Három következtetés vonnék le a H1N1-ből. Egy, ha van egy új vírus, fontos, hogy reálisan értékeljük a veszélyeket. Kérdés, hogy hogyan lehet jobban elemezni a kockázatot, hogyan lehet megjósolni, hogy mik a veszélyek. A kockázatkezelés, még egyszer mondom, nem a mi asztalunk, de a mi dolgunk az, hogy a kockázatkezeléshez szükséges adatokat, információt minél jobban szolgáltassuk, tehát nem csak biológiai, hanem társadalmi, gazdasági, egyéb szempontokat is figyelembe kell venni. Végezetül az egészségügyi kérdésekben történő tájékoztatás terén hogyan tudunk mi, hogyan tudjuk jobban tájékoztatni az európaiakat. Ez az igazi kihívás. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönjük a válaszát, Sprenger úr, Rod Berend asszony. Köszönöm. Sprenger úr, nem értem, hogy miért ez a helyzet, eh, de magán megbeszéléseink nem olyan gyümölcsözőek, mint amikor eh, nyílt eh, ülésen találkozunk. Az LCDC e jogállásáról és az EMA jogállásáról az előző ciklusban döntöttünk, én már akkor is képviselő voltam. Nem emlékszem arra, hogy csak kockázat elemzők önök. Valóban az az EMA feladata az, hogy a gyógyszerek engedélyezését elvégezzék, ez eh, tehát nem az önök feladata. Eh, Holland kollégám úgy véli, hogy az önök központja felesleges testület, a, a, ha már valaki ilyet mond, akkor legalább nem a WHO-ra eh, hivatkozom, mert hát a WHO nem az Európai Unió tanácsadója. Kedves kollega, Eh, Afrikában például nagyon jól használható a WHO víztisztaságra vonatkozó iránymutatása vagy jelzőszámai, eh, de hát nyilván Európában ez nem túl hasznos. Az Európai Bizottság kutatási programot tervez. Nyilván ezt én tudom, Köszönöm ezt az információt, de ezt nem kell elküldeni, ezzel az információval én már régőség rég rendelkezem. Az Európai Unió nem állít elő gyógyszereket, a kutatás persze fontos, na de hát ki fogja előállítani ezeket a gyógyszereket, és egyáltalán hogyan alkalmazik ezeket. Visszatérve a másik részre, nos, úgy vélem, hogy az önök mandátumában semmi sem utal arra, ami lehetővé tenné, hogy a, a humán eredet eredetű anyagokkal foglalkozzanak, a humán eredetű gyógyászati anyagokkal. Nem vagyok meggyőzve az ellenkezőjéről, ismervén a jelenlegi helyzetet, megvizsgálom, átolvasom majd az igazgató tanács véleményét az Európai Parlamentnek természetesen kell, hogy beleszólása legyen Eh, az ügynökségek feladatáról. Hogyha ehhez arról van szükség, hogy az önök jogállásáról szóló döntést megváltoztassuk, ám legyen, de ennek megvan a megfelelő eljárásrendje. Sprenger úr? Igen, köszönöm. Ha megengedik, akkor reagálnék. Az EMA és a kábító, a gyógyszerek elnézést eh, terén egyértelmű a mandátum kérdése kérdés az, hogy közegészségügy terén hogy alakulnak a hatáskörök. Szívesen veszek részt az előszóló vitában, hogy hogyan alakuljon a mandátumunk, a hatáskörünk, a kompetenciáink. Biztos, hogy szükség lesz erre. Remélem, hogy az biztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottságban nem találnak süketfülekre az érvek, de önökkel is érdemes arról, sőt, muszáj arról tárgyalnunk. Ezt a cserét folytatunk, hogy az egészségügyi közegészségügy terén hogyan alakuljanak az ügynökségek mandátumai, ami a humán eredetű gyógyászati anyagokat illeti. Két példát hoznék, Hollandiában a kuláz alatt a vér átömlesztés kérdése felmerült, hogy ha a kuláz által érintett területen véletlenültésre van szükség, akkor az ottaniak vérét használhatjuk, felhasználhatjuk-e. A szövet és a vér biztonságos felhasználásának kérdése beleférhet a mi központunk mandátumába, de persze nyitott vagyok bármiféle érvelésre ez többé-kevésbé politikai vita lesz, hogy önök hogyan közelítenek a humán eredetű gyógyászati anyagokhoz. Az én részemről elmondhatom azt, hogy elkészítettünk egy munkadokumentumot, és meggyőződésem, hogy megbízható módon tudjuk elát, tudnánk ellátni a feladatunkat ezen a téren is, de hát aztán majd a politikusok bölcsességére kell bízni a döntést, hogy ez hol mi asztalunk, mi reszortunk lesz-e, avagy sem. Köszönjük, csak röviden Berlátó úr, szeretném még egy pótkérdést feltenni. Okay. eh, ho premesso ringraziando il eh, direttore Sprenger eh, il centro Köszönöm szépen és először is azzal kezdeném, ugye, hogy köszönetet mondok önnek és a szervezetének is a munkáért, és köszönöm, hogy megválaszolta a kérdéseimet és nem tudom, hogy Sprenger úr nem akart válaszolni, vagy nem tudott válaszolni a kérdésemre. Minden esetre, ami a baromfi influenzát illeti, ez nem egy új vírus, hanem már a 19. század végétől ismert volt Európában tehát együtt értünk ezzel, és valószínűleg a következő évszázadokban is együtt kell tudnunk élni ezzel a vírussal, anélkül, hogy ebből nagyon nagy veszély leselkedne az emberek egészségére. Tehát én most nem a baromfiak, pulykák, tyúkok egészségére gondolok. Tehát az minden egyéb azt hiszem, hogy túlzottan túlzó mert itt az alapozás nem volt megfelelő, az információk megalapozása. Na most tekintettel arra a tényre, hogy hogy van, még mindig vannak meg előző intézkedések, amelyeknek súlyos következményei vannak a gazdasági tevékenységre. Szeretném a következő kérdést feltenni. Ön meg tudja-e becsülni vagy tud-e a politikusok számára hasznos információkat adni arról, hogy bizonyos tilalmak, bizonyos korlátozások, amelyek jelenleg még érvényben vannak, egy picit meglazíthatóak lennének, vagy esetleg visszavonhatóak lennének? Kérem, egy példát hozzon, mert valamikor a konkrétumra utal, de ezt nem igazán értettem. Én különösen a állatkereskedelemre gondolok, állatok szállítására, állatok, állati termékek felhasználására, tehát volt például tilalom arra, hogy nem lehetett bizonyos állatokat vadászni, tehát vannak még mindig korlátozások, amelyek ma már nem annyira megalapozottak. Tehát a, a, tehát a kockázat nem volt akkora, nem volt pandémia. Nem beszélünk most egy új vírusról, ahogy ezt egy másik kolléga mondja, mondta. Mi ezt a vírust évszázadok óta ismerjük, tudjuk, hogy mennyire veszélyesek az állatok részére, nem az emberek részére nagyon sok millió eurót adtak ki ebből a célból, egy teljesen eltúzott módon, hogy ezt a pandémiát megelőzzék, egy olyan pandémiát, ami nem is volt, vissza tudnánk-e menni esetleg a szokásos esetre, vagy ezt a megalapozatlan fenyegetettséget továbbiakban is fenn kell -e tartani? Köszönöm, értem a kérdését, ugyanakkor több háttérinformációra van szükség, szeretnék megbízható választ adni erre, azonban fejből ez nem fog menni. Kérem legyen megértéssel, szakértőmmel kell konzultálnom, és megpróbálok majd megfelelően válaszolni az ön kérdésére. Írásos formában, hogyha ez elfogadható a képviselő úrnak. Il y a plus de questions. Másnak nincsen kérdése? De úgy látom, hogy igen. Monsieur Artung? Artung De heer Sprenger die eh, gaf in zijn antwoord eh, aan dat hij graag de cijfers ook van het... E Köszönöm a lehetőséget. Szeretném ezeket az adatokat eh, írásan megkapni. Az ön központjának legitimációval kapcsolatban vannak még kérdőjelek. Hat évvel ezelőtt az ECDC létrehozását mi is jóvá hagytuk ez, hogy mi is jobb egyezésünket adtuk hat évvel ezelőtt, ez szerintem nem megfelelő érv. A jogalapot még egyszer meg kell vizsgálni, illetve a hozzáadott értéket. Sprengler doktor, végezetül összefoglalásként. Igen, igaza van. A rendeletből világosan kitűnik, hogy öt évenként értékelésre kerül sor, melyek közül a következő 2012-ben esedékes. Nem csupán a van szó, hanem ha visszamegyünk 15 évvel, akkor azt látjuk, hogy az akkori Európai Bizottság finanszírozott mintegy 15-20 eh, hálózatot eh, konkrét betegségek leküzdésére. Ez sokba került, és ez volt az egyik oka annak, hogy eh, harmonizálást láttak szükségesnek, hogy ezzel megtakarítást lehessen elérni. Úgy gondolom, hogy sikerült is, és most sok információ áll rendelkezésünkre. Mindazok az információk, amelyeket megosztottam önökkel a különféle megbetegedések kérdésében, évekkel ezelőtt még nem volt hozzáférhető. Ma ismeretes, hogy egyes országoknak még fel kell zárkózniuk a fertőző betegségek leküzdésében, tekintettel arra, hogy ezek a határokat nem ismerik, és hogyha ott nem sikerül leküzdeni a betegségeket, akkor a szomszédos országok is megsínylik ezt a dolgot. Így tehát az együttműködésre fokozott szükség van a tagjelölt országokkal, a szóba jöhető tagjelölt országokkal egyaránt, és ott is meg kell nézni, hogy milyen lépések tehetők a fertőző betegségek leküzdésére. Bízom abban, hogy helyszíni látogatás során meg tudjuk dőzni őket ennek fontosságáról. Sprenger úr, az egész bizottság nevében szeretném megköszönni ennek beszámolóját, előadását, amely gyümölcsöző és őszinte volt. Számos kérdést tudtunk föltenni önnek, és válaszokat is kaptunk. Úgyhogy az egész bizottság nevében szeretném megköszönni látogatását és beszámolóját. És hogyha kikísértem, akkor a 9-es napi rendi pontra térünk majd, amelyet a 10-es követ, és ez után kerül sorra a 8-as napi rendi pont tárgyalása. Alors, nous passons au point 9 de l'ordre du jour, rapport... Nos, akkor tovább lépünk a 9-es napi rendi pontra, jelentés a kozmetikai ipar területén végzett állatkísérletek alternatív eljárásainak kifejlesztéséről és jogi elfogadásáról. Megadom a szót a bizottság képviselőjének. Lükrenyi asszony a szó. Président, mesdames et messieurs les députés, bonjour. Je vous remercie pour cette invitation que vous nous avez. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. A bizottság hálás a meghívásáért, hogy bemutathassuk az alternatív eljárások kifejlesztéséről szóló jelentésünket, amely 2008-ban készült jelentés ezeknek a módszereknek a kifejlesztéséről, validálásáról és jogi elfogadásáról. Két részre oszlik az előadás. Egyfelől az állatok, kísérleti állatok száma, amelyeket 2008-9-ben használtak fel az ilyen jellegű állatkísérletekben, másfelől pedig a kísérletek jellege, illetve az alternatív módszerek kifejlesztése, ezek elfogadottsága a bizottságon belül, illetve, illetve az Európai Unión belül. A kozmetikai irányelvnek megfelelően igyekeztünk eljárni, miután ennek rendelkezései a 2009-es időszakot megelőző időszakban, amikor a kozmetikai célú állatkísérletek végzésének tilalma hatályba lépett, illetve az Európai Unióban az olyan kozmetikumok forgalmazásának tilalma is, amelyek kifejlesztésére állatkísérleteket végeztek. Eh, kivéve a eh, toxicitási vizsgálatok megismétlését, eh, illetve a genetikai toxicitási vizsgálatokat. Engedjék meg, hogy a jelentés tartalmára térjek, mielőtt a jelenlegi tevékenységünk ismertetésére térnék. Az első részben adatokat találunk a 27 tagállamban végzett állatkísérletek volumenéről, valamint a kozmetikumok jellegéről, amelyek kifejlesztésére 2007-2008-ban Spanyolországban, Franciaországban állatkísérleteket végeztek, 18 ezer állaton 2007-ben, illetve 2000 és 2800 állat esetében 2008-ban a legmagasabb szám eh, adott eh, területen 2004-ben eh, volt észlelhető, amikor a felhasznált állatok száma 6000-re rúgott. A tagállamok elfogadták az irányelv rendelkezéseit az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásról, illetve a tervekről, amelyeknek a bevezetésével ezeknek az állatkísérleteknek a megszüntetését végezték el. A jelentés második része az alternatív módszerek kifejlesztésére tér ki, és a jogilag elismert módszerekkel foglalkozik, valamint a tudományos fejlődésről, amelyet az európai Eh, alternatív módszerfelmérő központ adatai alapján eh, eh, vettek számba. A 2009-es tilalom óta alternatív módszereket alkalmaznak, kivéve az akut toxicitási vizsgálatokat, és e tekintetben számos tesztet végeztek el és mértek fel, azonban ezek még nem teljes terül, mértékben helyettesíthetik a kockázatfelmérést szolgáló állatkísérleteket a e, kísérletek, ahol a 2013-ban e, e, hatályba lépő forgalmazási tilalom vonatkozásában még lehetővé tették ezeknek a kísérleteknek a lefolytatását, és a jelentés ezek kérdéseire is kitér, és a velük kapcsolatos tudományos részleteket is tartalmazza. Azonban itt sikerült már előbbre lépnünk, és a munka folytatódik, különösképpen egy 50 millió eurós az Európai Bizottság által társfinanszírozott kutatási program keretében. A nemzetközi együttműködést is szorgalmazok a helyettesítő módszerek kifejlesztésére, amelyeket tehát az állatkísérletek helyett lehet alkalmazni. 2008 őszén az Egyesült Államokkal, Japánnal és Kanadával jutottunk megállapodásra, amelynek a célja az alternatív módszerek közös kifejlesztése volt. Ezt a, az ismertetést követően most szeretnék néhány szóban kitérni arra, amit most végzünk hogy megvalósítsuk és végrehajtsuk a jelentésben foglalt következtetéseket. A tilalmak bevezetése, illetve a forgalmazási tilalom néhány esztendő múlva esedékes elrendelése nyomán az új vizsgálati módszerek kifejlesztése várat magára, és ebben az összefüggésben megismételtük azokat a toxicitási és szaporodás biológiai, valamint kinetikus toxicitási vizsgálatokat, amelyekre szükség volt, és a további aspektus, amelyre szeretnék kitérni, az önök bizottságának a levele fényében, melyet főigazgatónkhoz intéztek, kérve, kérdezve, hogy ezek az említett konceptusok, koncepciók miként definiálhatók. Nos, vissza kell kanyarodnunk 2003-ra, amikor a bizottság egy naptárat vagy menetrendet állított össze a kereskedelmi tilalom bevezetésére. A bizottság adhak csoportot hozott létre, 75 tudós szakember, az ipar, a kutatók, illetve az állatjóléti csoportok és a kormányok szakértőinek képviselőinek részvételével a közreműködésükkel egyfajta menetrendjét állítottuk össze, a kozmetikumok kifejlesztését szolgáló állatkísérletek fokozatos betiltásáról az ilyen fogyasztási cikkek kifejlesztésével kapcsolatos véleményt fogadtak el, és ennek az alapján munkadokumentum született, amelynek a címe menetrend az állatkísérletek kivezetésére. A kozmetikai irányelv hetedik módosítása fényében. Ebben a dokumentumban különféle határidők szerepelnek, illetve endpointok, -ok, amelyek konkrétan vannak megfogalmazva a toxicitással kapcsolatos endpoint a ké, bőrérzékenység, illetve a karcinogenitás vizsgálatát is magukban foglalja. 2013 tehát a végleges határidő a kereskedelmi forgalomba hozatal vonatkozásában. A munkacsoport részéről nem volt ellenvetés ezzel kapcsolatban, és azóta a helyzetet visszaigazolták számos alkalommal a fogyasztási cikkekkel foglalkozó tudományos bizottságban, és a fogyasztók védelmi, illetve biztonsági munkacsoport részvételével is. A megismételt toxicitás vizsgálatokkal kapcsolatos következtetéseket számos alkalommal közöltük a parlamenttel, nevezetesen 2005-ös és 2007-es jelentésünkben, amelyekkel kapcsolatban kérdéseket kaptunk, és válaszoltunk meg a e, konkrét e, e, kontextus, amelyben ezek a kérdések megjelentek, az irányelv módosításának végrehajtásával kapcsolatosak, illetve az állatkísérletek beszüntetésének és a forgalmazás beszüntetésének határidejének fényében. Tehát ma a kozmetikai irányelv értelmében a bizottság a parlamentnek, illetve a tanácsnak jelentést tesz a 2011-es helyzet várható alakulásáról, az új módszerek validálásáról, illetve jogi elfogadásáról. Itt az endpoint, tehát a végleges határidő 2013, és az érdekeltek bevonásával folyó előkészítő tevékenység során közös kutató központ irányításával folyik a munka, és ezek közreműködésével egy jelentéstervezet készül, amely a legrészletesebb tudományos, illetve technikai aspektusait ismerteti az alternatív módszerek kifejlesztésének, amelyeknek 2013-ig kell lezárulniuk egy bizonyos tudományos alapon zajló felmérés körvonalazódik, amely előrevetíti, hogy 2013-ig milyen módon lehet lezárni ezt a tevékenységet. Ez a jelentés tervezet most közmeghallgatást témája, illetve az egyeztetést az év végére kívánjuk lezárni. Ezen az alapon a bizottság eh, jó soron következő jelentését fogja előkészíteni a parlament, illetve a tanács számára. Eh, ebben eh, hatásvizsgálatot fogunk ismertetni, amely a soron következő döntések alapjául szolgál a 2013-as vég határidőig. A kozmetikai irányelv előirányozza, hogy a bizottság jogalkotási javaslattal élhet, ha az alternatív módszereket nem sikerül kifejleszteni, illetve validálni 2013-ig. E, ez esetben tehát döntenünk kell, hogy szükség lehet-e ilyen javaslat előterjesztésére, illetve adott esetben milyen tartalommal kell ezt a javaslatot elkészítenünk. E, ez azonban még a jövő zenéje. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Asszonyom Catherine Sullier. Köszönöm, elnök asszony. E, egy technikai jelentésről van szó. E, kérdésem, hogy a Környezetvédelmi Bizottság számára is készítenek-e egy ilyen jelentést is, ha igen, mikor? Köszönöm. E, Dagmar Berend asszony csatlakozva természetesen emlékeztetni szeretnék arra, hogy Dagmar volt az előkészítője ennek a e, kérdésnek, de jó. Csak egy pár kérdés e, bevezetésképpen, e, asszonyom. A jogalkotás vonatkozásában született egy határidő. Mit várunk attól, hogy a három legfontosabb problémás terület kezelése hogyan és mikor kerül sorra, mikorra zárulnak le a jelenleg zajló állat kísérletek. És ez egy alapvető kérdés. Tisztában vagyok azzal, hogy visszafelé sülhetnek el a szavaim, de többen mondják azt, hogy nincs mentség arra, hogy az állatoknak ártsunk új termékek kifejlesztése során, amelyeket tulajdonképpen az emberi hiúságot szolgálják. Nos, hogy mondjuk make-upot, kozmetikumokat készítsünk, nem is fürdőszobai termékeket, de vannak ilyenek is. Tulajdonképpen igen sok ilyen fürdőszobákban felhasznált tisztálkodási szerek, illetve a Isten tudja, hogy micsodák léteznek még. Az emberiség egyszerűen határtalan fantáziával fejlesz ki újabbakat. Jó Isten tudja csak, hogy van-e szükség mindenre. Az ipar, a szakma egész marketing stratégiája azon alapult, hogy új termékeket kell kifejleszteni, és ezzel udvarolni a fogyasztóknak, hogy egymást megajándékozhassák névnapra, születésnapra, és hogyha mindez nem folytatódhat így, akkor ezzel munkahelyek fognak megszűnni. Készült egy olyan felmérés a bizottság részéről, amely ezeket a hatásokat vizsgálja. Eh, amelyek az eddigiekben eh, rendelkezésünkre állnak, illetve a foglalkoztatottság szintje milyen mértékben eh, fog csökkenni, hogyha ezt a tilalmat életbe léptetjük. Köszönöm, Krisz Dagmar. Nem kell elnézést kérnie, Korin. Természetesen nem mindenkinek kell azonnal tudnia, hogy amikor az ilyen kozmetikumok kisebb számban lesznek a piacon, akkor mi fog történni. Na most a hatodik módosítás valamikor a 90-es évek elején született, tehát majd a hetedik, amelyekről most beszélünk, ez az a jogszabály, amiről beszélünk, és egyesek azóta is folyamatosan egyeztetnek velem, adott esetben késő éjszakában nyúlóan is, és ami előttünk fekszik, nagyon is érvényes, és nem könnyű nem könnyen végrehajtható dolog. Tehát csak néhány apró megjegyzést tennék Szabin Lökrényének, és persze a Szankónak, amelyet pillanatnyilag képvisel. Az első dolog, hogy bármit is írnak a jelentésükben, ami a figyelmünket elkerülheti egy levélben. A lényeg mindenképpen a jogszabály. A jogszabály pedig negyes cikkében, 2A pontban, 2.1 pontban nagyon világosan fogalmaz, és azt mondja, hogy a megismételt toxicitási vizsgálatok, illetve biológiai toxicitási vizsgálatok elvégzése az 1-es B, illetve 1-es C pontban foglalt vizsgálatok megismétlése legfőkésőbb 10 év eltertével lezárul. Ez pedig a 2013-as záró határidőn túlmegy. Tehát itt háromféle tesztről beszélünk, és nem vagyunk nagyon világosak nem beszélünk a karcinogenitásról, és nem beszélünk a bőr szenzitizálásáról. És a levél az, ami egy kicsit még ingerlékenyebbé tesz. Miután a bőrérzékenység ügyében általában én ugye rugalmasan álltam hozzá ezekhez a kérdésekhez, de a szenzitizálás vonatkozásában teljes mértékben biztosak voltunk már 15 évvel ezelőtt abban, hogy nem kell ehhez további állatkísérlet. És akik nem nagyon voltak tisztában a témával, világos, hogy a kozmetikumok során kifejlesztésében felhasznált állatkísérleteket sohasem validálták. Semmilyen állatkísérlet nem volt validált. Végezték bármilyen állaton, patkányon, nyúlon, de sohasem bizonyították, hogy ezeknek a kísérleteknek az eredménye az emberi felhasználásra is átvihető. Tehát nem értek egyet abban, hogy a karcinogenitással, illetve a bőrszenzitizálással kapcsolatos kísérletek 2009 utcán túl használandók és 2013-ig végezhetők lennének. Egy kicsit idegesít, az is nem igazán idegesít, hanem mondjuk úgy, hogy meglep hogy olyan őszinte, hogy itt nekünk elmondja, hogy most azt nézik meg, hogy mi történik, ha nem lesznek alternatív módszerek, különösképpen a, a toxikokinetikai vizsgálatokban. Nos, ez egy olyan dolog, ahol a legtöbb gondolkodásra van szükség. A reproduktív toxicitás persze, igen, de e, tudtuk az utolsó jogszabályalkotás során is, hogy akik akkor itt voltak, világosan látták, hogy ez volt az a pont, ahol azt mondtuk, hogy a következő három év során nem tudjuk teljesíteni a kitűzött célokat. És bármi is történt, és nem akarom itt hibáztatni a szakmát, a bizottság, a parlament, illetve a szakma közötti együttműködés viszonylag jól zajlik. De nem vagyok felkészülve arra, hogy itt további határidő módosításokról legyen szó. 2013-at kitűztük, hogy akkor a parlament együttdöntési folyamatában lezárja ezt a kérdést. Én nem leszek akkor már előadó, az biztos. De 2014-ben a soron következő választások előtt világos, hogy egy olyan témáról lesz szó, amely már 20 éve rotyog a kondérban, és Krisztel azt mondta, nem kritika ez, hogy hallottam, hogy 20 vagy 15-20-18 évvel ezelőtt is ilyen megalapítások hangzottak el, mint most. És igaza is van, amikor ezt hangoztatja és apró darabokra fogják szaggatni itt a házban néhány hónappal a választások előtt az állatjólét aktivistái. Mert ilyen apró darabokra fogják széttépni, és én minden megközelítésben vizsgáltam ezt a dolgot, gondosan átolvastam a jelentésüket, a negyedik oldal nagyon szép, vagy a nyolcadik oldalon szereplő megállapítások is. E, minden egyetbet is elolvastam, amit itt benyújtottak, de el kell mondanom, hogy világosan, hogy a tesztekre vonatkozó e, dolgokkal nem kéne e, ezeket a teszteket folytatni, ezeket tavaly kellett volna már beszüntetni, és nem értelmezhető semmilyen jogszabály ettől eltérő módon, és a hetedik eh, módosítás 2013-ig eh, terjedő határidejét erre nem vonatkoztathatjuk. Ezzel valamennyien tisztában vagyunk. Az új eh, összetevők, nincsen sok új ingrediens, egy új fogpasta legyen, mondjuk, vagy egy új dezodor amely nem 12 órára szaktalanítanak, mondjuk egy hétre. Eh, ezekre az új dolgokra egyszerűen nem végezhetők. Ez új termék, eh, egyszerűen nem lehet állatkísérleteket végezni a eh, forgalomba hozatali engedély feltételeként. Tehát meg kell keresni az alternatív megoldásokat, különben nem lehet forgalomba bocsátani ezeket a szereket. És nagyon is kétlem, hogy ennek komoly hatása lenne, mert tesztelni a piacot az ilyenek vonatkozásában könnyű. Csak arra szeretném figyelmeztetni, hogy vegyük komolyan azokat a határidőket, amelyeket itt szerepeltettünk, hogy aztán március vagy május, az már mindegy, de 2013-on túl biztosan nem tekinthetünk. Én ezt már most leszögezem. Egyes kollégák, én is már most kapok leveleket, elsősorban hozzám fordulnak ezzel, és csak azt tudom elmondani, akik eh, nem olyan hosszú ideje vannak itt a parlamentben, mint én, hogy ez eh, volt eh, az első téma, amivel hosszú idővel ezelőtt kezdtünk foglalkozni. Én több mint 24 ezer levelező lapot kaptam ezzel kapcsolatban. Egyszerűen megtöltötték a postaládámat és jó lesz, hogyha nem tesszük ki magunkat hasonló felháborodásnak. A szakma azt mondta, hogy jó, elfogadjuk ezt a határidőt, ez nagyvonalúan megfogalmazott, engedélyezett határidő a toxicitási vizsgálatokkal kapcsolatban, és ennyi, itt tartunk. Merci beaucoup. Euh, Orest Rossi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A frakcióm nevében teljes egészében egyetértek azzal, amit a jelentéstevő elmondott, és csak arra kérhetem őt, hogy ezt a feladatot, ezt a munkát ne adja fel, hiszen egy minősített többséget is el tudunk majd érni amely azután be fogja tartani ezeket a határidőket. Másképpen néz ki a helyzet a tudományos tesztekkel vonatkozásában, ami az emberi egészségvédelmét illeti, tehát ez egy másik téma. Na most, hogy a kozmetikumok egy picit fölöslegesek ebben a szempontból egyetérthetünk azzal, hogy, a, hogy az állatteszteket meg kell szüntetni a meghatározott határidőkbe, de az emberi egészségvédelem szempontjából más a helyzet mert ott adott esetben feltétlenül szükséges, hogy itt járjunk el a továbbiakban is. Egyet tudok azzal érteni, hogy már megszületett megegyezéseket kell meg kell szüntetni, és van kockázata a tiltakozásoknak, ahogy ez más esetekben is előfordult, hiszen mindannyian emlékszünk arra, hogy több ezer sértő levelet kaptunk, ott emberi egészségről volt szó, itt kozmetikumokról van szó, olyan termékekről, amelyek nem feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy megmentsük az emberi életet. Legalábbis ebben az időszakban ezt figyelembe kell venni, és nem szabad hozzányúlni ezekhez a eh, határidőkhöz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ebnél a, a vitának ebéli állapotában én azt mondom, hogy két prioritást kellene szem előtt tartani először az a prioritás, amely mindenki számára prioritás, méghozzá a fogyasztók biztonsága, ezt mindenképpen első helyre kell helyezni. Mi nem akarunk ismételten abba a helyzetbe kerülni, ahol bevezetnek egy alternatív eljárást, amelyet nem teljesen tudunk ellenőrizni, és így egy termék kerül a piacra, ami a vég, amiről végül kiderül, hogy veszélyes. Az alternatív eljárások még a fejlesztés alatt állnak, és ma már tudjuk azt is, hogy még nem teljesen megbízhatóak és most azt mondjuk, hogy be kell tartanunk a határidőket. Tehát hogy menne ez, hogyha az alternatív eljárások a gyakorlatban még nem állnak rendelkezésre? Tehát oda kell lépnünk a fogyasztóhoz, meg kell neki mondani, hogy van egy értékelési eljárás, amely nem olyan jól működik, de ennek ellenére használjuk, mert határidő lejár, de akkor elfelejtjük a fogyasztót, és a fogyasztót nem szabad elfelejteni. Másodszorban pedig azt szeretném mondani, hogy az in vivo és az in vitro állatkísérletek nem reprezentatívak ahhoz képest, hogy mi történik az emberekben. Éppen ezért ez ostobaság. Vannak különbségek az egyes fajok között, és ezek a, a laboratóriumban végzett kísérletek lehetővé teszik számunkra, hogy a humán realitást megközelítsük. Tehát a kozmetikai iparban vannak kísérletek a, a az emberi, emberi bőrmásolatokon végzett kísérletekkel, rekonstruált bőrökön végzett kísérlettel, de ez egyelőre még nem a realitás. Tehát nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy minden marad a régi határidőben, mert ez a fogyasztó, fogyasztók biztonságát kockáztatná. És a második dolog, és ezt talán elmondta már valaki, de, de mindenképpen emlékeztetnék arra, hogy a kozmetikai ipar egy virágzó iparág Európában, és az Európai Unió jóléte többek között erre az ágazatra alapozódik. És ha most itt bevezetünk kemény előírásokat, akkor veszélyeztetjük az európai ágazatot, az Európán kívüli ágazatot, ami pedig ugyebár nincs érintve ezen előírások révén. Tehát ezek a kemény előírások nem vezethetik azt, hogy ebből csak a harmadik országok ágazatai profitálnak. Ez tudom, hogy egy nehéz példa, de és itt valaki feláll és elkezd kiabálni, hogy 2013, 2013, de legyünk tekintettel a két célra, a ágazat védelme, illetőleg a fogyasztók védelme Európában. Nem szeretnénk itt szükségtelen nehézségeket okozni az ágazat részére ugyanis ebből, már, ebből csak egy harmadik ország ágazata profitálna. Köszönöm szépen néhány tényt szeretnék a kollégáknak mondani, akik még szeretnének ezzel a témával foglalkozni. Először is beszélünk egy olyan határidőről, eh, amely egy létező érvényes jogszabályban van lefektetve. Ez ugyanúgy érvényes, mint Franciaországban a nyugdíjreform, eh, tehát persze ezt lehet módosítani, a szükséges, Európa, az Európai Parlamentben szükséges abszolút többség kell ehhez. Nem vettük ezt könnyen ezt a feladatot. A második törvényalkotási folyamatban az Európai ipar, és a francia ipar is részt vett, és nem tudom már megmondani, hogy hányszor beszéltem a L'Oréal képviselőivel, nagyon sokszor beszéltem velük, és a L'Oréal nagyon józanul viszonyult ehhez a kérdéshez, ugyanúgy, mint a kozmetikai ipar európai szervezete, elismerték a problémáikat, hogy amik abból származnak, hogyha bizonyos teszteket, kísérleteket nem hajtanak végre. Nos, a kérdés, hogy vannak-e alternatívek, van-e más in vitro eljárások, vagy bizonyos anyagokat egyszerűen nem halasználnak, vagy egy szemkrém nem kerül a piacra, ez egy politikai kérdés, ezt el lehet dönteni. Akkor mondja el a mondja el a saját választóinak Franciaországban igazán kíváncsi leszek, hogy hogyan választanák meg. Önt ott választják meg, engem Németországban, de tudom a választ, garantálni tudom a választ, amit fog kapni fog, amit kapni fog. Tehát a kérdés, hogy kinek használ ez, a fogyasztóknak használ. 21 éve dolgozom ebben a parlamenti szakbizottságban, 21 éve dolgozom a fogyasztóvédelemben, nekem nem magyarázza senki, hogy ez mennyire egy fontos eh, kérdés. A fogyasztókat védeni kell, ezt nem is kérdejelezően meg. Jó, írjuk rá a termékre azt, ugyanúgy, mint a cigarettákra, hogy ez a fogkrém ez a ez, ezt a fogkrémet, ezt a szemkrémet, ezt a dezodort állatkísérletekkel vizsgálták meg. És el tudom mondani, hogy mi lesz a helyzet az országok háromnegyedében. Nem fogják megvenni ezt a terméket, ugyanis száz különféle fogpaszta, fogkrém van a polcokon, és a három ráírják azt, vagy tízre ráírják, hogy állatkísérletekkel vizsgálták, akkor nem fogják megvenni, mondjuk nem 100%-ban, de a 80% nem fogja megvenni. E, és mi a helyzet az Európán belüli ág, iparral és Európán kívüli iparral? 18 évvel ezelőtt már beszéltem a CTFA-val, ez az amerikai kozmetikai ipar e, érdekképviseleti testülete, ugyanis az az jogszabályalkotás, amit mi csinálunk, az Európán kívüli termelőkre is vonatkozik. Tehát ez vonatkozik az Estée Lauderra, a klinikra, a Revlonra, és ők ezt meg is értették. És azt tudom önnek mondani, hogy ha ma kezébe vesz egy kozmetikai terméket, minden olyan terméknél, amelynek a amely több mint 10, amit 28 hónapnál hosszabb ideig lehet használni, ezt rá kell akkor írni. Tehát, hogyha nem annyi a tartósága ennél rövidebb, akkor ezt is rá kell írni. Tehát, hogyha a tartóság hosszabb, mint 28 vagy 30 hónap, akkor eh, az Európai Parlament ugye úgy döntött, hogy egy nyitott próba mennyiséget kell használni, tehát rá kell írni, hogy 6, 9, 12, hogy meddig jó, meddig tartható meg el ez a termék, miután kinyitották, ugyebár. Tehát, hogy az amerikai ipar egy éven keresztül veszekedtek velem, mert tudták, hogy amiben itt döntünk, az rájuk is vonatkozik, tehát tehát az európai ipart egyáltalán nem, hát, nem okozunk hátrányos helyzetet a számukra. Mindenhol így van, ez ugyanígy van az élelmiszer ágazatban, bármilyen más ágazatban. De abról is meg vagyok dőződve, hogy hogy, hogy muszáj, hogy törvények szerint dolgozunk, ha nem így csináljuk, akkor én maradhatok Berlinben, maga maradhat Franciaországba. Hogyha minden fakultatív, akkor semmi értelme nincs a, a dolognak. Tehát ez a törvény itt van az asztalon, és ne, nekem nem csak jogászként, hanem mint parlamenti képviselőként, nekem ez a krédóm, mint minden egyes más törvény, amelyet ez a parlament meghoz. Tehát ebben van egy határidő, ezt be kell tartanunk, ez a törvény. Hogyha módosítanak, akkor, akkor módosítjuk, és Lökerenyi asszony ezt javasolta is, hogy elgondolkodnak arról, hogy egy új javaslattal lépnek elő, ez át fog menni két olvasaton, és a mindenkinek csak azt tudom kívánni, jó szórakozást hozzá. Én ezt kétszer végig csináltam már, háromszor, ha, harmadszor azt mondom, hogy az európai választások előtt ne tegyék. Találjunk egy másik utat, amely a jogszabályi alkotás alatt vezet el, egy szinttel alatta. Szülé asszonynak, eh, Zsülen úrnak, és aztán a bizottságnak adom meg a szót röviden. Köszönöm szépen. A vita azt mutatja, hogy két eh, cél van, a fogyasztóvédelem, ugyebár a Zsülen úr ezt mondta, és az állatvédelem. Eh, é, tehát oda kell figyelnünk arra, hogy az állatkísérletek ne vándoroljanak ki olyan országokba, ahol az állatok szenvedése az embereket kevéssé érdekli tehát mindenképpen egy egészséges egyensúlyra van itt is szükségünk, hogy ne kerüljön sor itt félreértésekre. Zsüven úr? Nagyon röviden szeretnék válaszolni a kollégának. Ez egy nagyon komplex, összetett téma, és megpróbálok pragmatikus lenni. Elmondta, hogy ön jogász és képviselő, én orvos és képviselő vagyok, talán kevéssé látom ezt a jogász szemével, mint ön, és természetesen nekem nagyobb aggodalmat okoznak az orvosi és a szociális aspektusok, és kevesebbet a jogi aspektusok. Tehát nem kell itt mesélnünk egymásnak. Ha döntünk 2013 mellett, tehát hogy, hogy az alternatív eljárások nem állnak rendelkezésre, akkor nem állnak rendelkezésre. Nem mondhatjuk, hogy mégis kellene, hogy legyenek, mert nincsenek ott. És ez azt fogja eredményezni, hogy az állatkísérletek elvándorolnak három harmadik országokba. A világ nem ideális hely, és ez fog történni. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ezek a kísérletek jók, hogyha mégsem jók. én arra kérem a kollégákat, hogy koherens módon viszonyuljanak a kérdéshez, és le, vegyék tudomásul a döntéseiknek a következményeit. Tehát egy tilalom alkalmazása úgy, ahogy az megszületett, ez azt eredményezi, hogy ezek az állatkísérletek az EU-n kívüli országokba fognak elvándorolni, ott fogják végrehajtani őket. A koherencia kedvéért azt kell, hogy mondjam, hogy meg vagyok arról győződve, hogy először is az emberek egészségét kell védeni, de abból is ki kell indulnunk, hogy egyre nő az érzékenység, ami az állatok jólétét és jogainak tiszteletben tartását illeti. Tehát azt kell, hogy mondom, hogy fenntartani az állatkísérletek tilalmát a kozmetika, kozmetikai termékek vonatkozásában rendben van, hiszen a kozmetikumok is kemény károkat okozhatnak az emberi egészségetnek, például rákot is okozhatnak bizonyos kozmetikai termékek. Tehát azt tudom mondani, hogy tekintettel arra a tényre, hogy az állat jólét egészségvédelem egyre inkább a középpontba kerül, nem csak Európában mennek ezek az állatkísérletek, hanem akkor azok a termékek, Európán kívüli termékek, amelyek állatkísérletek alapján Európán kívül kerültek előállításra, azokat is tiltsuk meg mert ennek lenne így értelme, mert különben nincs értelme megkötni a kozmetikai kezét, és azután Európában megengedni olyan termékek forgalmazását, amelyek Európán kívüli országokból származnak, méghozzá olyan országokban, ból, ahol az állatkísérletekre még mindig van lehetőség. Ez az első gondolat. A második gondolat, és ez már létezik, mi, a mi vállalataink eh, versenyhelyzetbe kényszerültek, nem csak a kozmetikai iparban, méghozzá egy globalizált piacon kell versenyben lenniük olyan országokkal, amelyeknek más szabályaik vannak, mint Európában. Nem, nem tisztelik úgy a munkavállalók jogait, nem tisztelik a környezetvédelmi előírásokat, azonban az ő termékeik Európában az európai termékeknek a versenytársai, és ez részben azt eredményezi, hogy európai cégek emiatt tönkre mennek. Tehát, hogyha az állatvédelmet tovább folytatjuk, akkor végig koherensnek kell lennünk, és, és voltak éppen ne csak Európában tiltsuk be az állat kísérleteket, hanem tiltsuk be Európába olyan termékek forgalmazását, amelyek a világ olyan részeiből érkeznek, ahol vannak állatkísérletek, még akkor is ezek a termékek nagyon olcsók. Tehát gondolkodjunk el erről is, azt javaslom és az is látható, ugye, hogy amikor a parlament elfogadta ezt a nagyon fontos jogszabályt, ami ugye az állatvédelemmel vonatkozott, tehát a tudományos célra használt állatok védelmével kapcsolatos jogszabályra gondolok, ez részben úgy állították be, hogy ez valami teljesen rossz dolog. Az e-mail számláink, az, e-mail postafilóinkat néhány szervezet sok ezer e-maillel egyszerűen elárasztotta, személyes fenyegetésekre került sor, a családjainkat is megfenyegették, ez teljesen elfogadhatatlan, úgy mond számomra ugyanis objektív döntések helyett arra kényszerítenek bennünket, hogy egy érzelmi alapú döntést hozzunk. Ahogy már elhangzott, az emberi egészségvédelmét kell előtérbe helyezni, de arra is gondolnunk kell, hogy az állatvédelem egyre erősebb érzelmeket vált ki akkor tényleg térjünk ki az utolsó kérdésre, és ahogy végighallgattam az eddigeket, tök, tehát teljes tilalom a piacon az állati kísérletekkel létrehozott kozmetikumokkal tehát itt voltak éppen olyan termékek általános forgalmazásáról van szó, ahol, ahol bárhol a világon állati kísérleteket, állatkísérleteket hajtottak végre. Emlékszem, 1978-ban, 79-ben, és ez már napirenden szerepelt az Egyesült Királyságban tehát hogy tiltsák be azokat a termékeket, kozmetikai termékeket, ahol melyeket állatkísérletekkel vizsgálnak be. Akkor nem, nem az Egyesült Királyságban csináltak, hanem Franciaországban. Hát köszönöm szépen, ennyit értek el vele. E, tehát ezért van szükség az európai szintre, lépésről lépésre, tehát e, a megfelelő a megfelelő határidőkkel totálisan be kell tiltani ezeket a kísérleteket és ezeket a te- termékeket. Nos, akik nem voltak itt jelen akkoriban, nem tudhatják, hogy vannak olyan kozmetikai cégek, akik egyszerűen elutasítják azt, hogy mit gondol a közvélemény tehát egy drámai változásra került sor az elmúlt évtizedben, talán a régi gárda úgymond most már kikerült ebből a körből, de most már nagyon jó az együttműködés a bizottsággal, a nem kormányzati szervezetekkel és más intéz, intézményekkel. Örülhetünk ennek a változásoknak, és ennek az lett a következménye, hogy a nem állatkísérletek egyre inkább előtérbe került, és nem csak a validálás vonatkozásában, hanem a tudományos oldal is nagyon gyorsan fejlődött a jogszabály bevezetése óta. Tehát van, voltak olyan ter, tesztek, kísérletek, amelyek nehéz, ahol nagyon nehéz megtalálni a nem állati alternatívát, de lépegetünk ebbe az irányba is és a gyógyszeripar is elindult már az, ebbe az irányba, hogy az előttem szóló beszélt, és hú, tehát, 20 000, tehát 2013 után nem szabad megengedni olyan új termékek előállítását, amely forgalmazását, amelyek állati teszteken alapulnak. De megengedjük természetesen az új termékek kifejlesztését, de rá kell írni a csomagolásra, hogy állatkísérletekkel bevizsgálva, és majd meglátjuk, hogy erre mit szólnak a fogyasztók. És akkor majd meglátjuk, hogy mit fog erre az ipar mondani, és akkor majd lehet választani. Tehát a következő években újra az fog, azzal fogunk foglalkozni, amivel néhány évvel ezelőtt már foglalkoztunk, jelenleg jó jogszabályok vannak hatályba, és ez ösztönzi a nem állatkísérleteket, azoknak a, kiválasz, azoknak a kiváltását, de szeretném tudni hogy a bizottság részéről, hogy a belátható jövőben mekkora esélye van annak, hogy ezek a nem állatkísérletek, alternatív kísérleti módszerek validálásra kerülnek, és melyek azok a kulcsfontosságú elvárások, amelyek ennek során teljesítésre kell, hogy kerülnek. Köszönöm szépen! Azt javaslom, hogy fejezzük be, megérkezett az előző napi rendi pont előadója, Ugasszony, ezért az utolsó hozzászólónak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Nos, először is a technikai jelentésre utalnék. Ez a jelentés felméri a helyzetet az alternatív módszerekkel kapcsolatban, a 2013-as eh, tiltás eh, kapcsán az eredeti elképzelés szerint lehetőleg átfogóbb és függetlenebb helyzetelemzést kívántunk elérni, ezért van az, hogy eh, mindenféle szervezetet eh, bevontunk, eh, szakértőket, állatjogvédőket és így tovább az alapgondolat az, hogy az év végére az alap elképzelés az, hogy az év végére elkészül ez a jelentés. Talán szólnék egy pár szót az előzetes eredményekről. Az alternatív módszerekre kidolgozására vonatkozó menetrendet illetően az bőrszenzitás, bőrérzékenység esetében 2007 és 2013 között az állat teszteket, tehát kísérleteket helyét alternatív módszerekkel, hogy átvegyék. 5-10 évre van szükség a reproduktív toxicitás terén, több mint 10 év várhatóan. Végezetül a repetitív dózis toxicitás. A szakértők erre vonatkozóan egyáltalán nem tudták mondani, hogy hány évre lesz szükség az alternatív módszerek kidolgozására. Ennyit eh, mondanék tehát. Eh, nyilvános konzultáció még folyik, természetesen ez erről szívesen beszámolunk, amint elkészült, vagy lefelzárult Ahogy arra többen rámutattak, egyelőre nincs arról szó, hogy az Európai Unióban kozmetikumokra vonatkozóan állat kísérleteket be megengednénk 2004 óta részleges, és 2009 óta teljes tiltás van életben. A kérdés, amivel foglalkoznunk kell, az az, hogy az unión kívül kell tesztelt termékek eh, forgalomba hozhatóak-e az Európai Unióban. Jó néhány kísérletre vonatkozóan forgalomba hozatali tilalom van életben, azonban az irányelvben említett három kísérletet 2013-ig még lehet folytatni. Az irányelv ugyanakkor nyitva hagyja az ajtót, hiszen azt mondja, hogy ha 2011-re alternatív módszerek nem kerültek kidolgozásra, akkor az Európai Bizottság javaslatot tehet. Ha ezt megteszünk, akkor természetesen együtt döntés alatt történik. Természetesen 2013-ig így az döntési eljárás is lezárulhat. Ez idáig még nem hoztunk döntést ez ügyben. Jelenleg készítünk egy hatás tanulmányt, ami természetesen az állatjóléti előírásokat figyelembe veszi. De ezen kívül új kutatási módszerek ösztönzésére is rámutat, a fogyasztók tájékoztatására. Az új termékek kifejlesztéséről sokat beszélünk, de a meglévő termékek továbbfejlesztése is fontos. Tudom, hogy vannak fenntartások az, a kozmetikumokban alkalmazott összetevőkkel kapcsolatban, hiszen a kutatás nem áll meg, a tudomány halad, vannak újra kísérletek alá vetett összetevők, mert felmerültek kérdések az esetleges egészségkárosító hatásukkal kapcsolatban. Ki, milyen kihatással lesz ez a KKV-kra, a foglalkoztatásra, és általában mi lesz a gazdasági következménye, hiszen a világkereskedelemben az unió által vezetett szereplés kihatással lehet. Ezen potenciális következmények felmérését követően jobban tisztában látunk majd, és jobban el tudjuk dönteni, hogy pontosan milyen intézkedést lehet érdemes hozni, hogy tudjuk, hogy milyen döntésnek milyen következményével kell számolnunk. Köszönöm az elnök, köszönjük az előadónak és a hozzászólóknak, szakértőknek. Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező 12 hónapban még sokat beszéltünk erről ha az előző rendi pontra ugorjunk, akkor vissza a 8-as számúra jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot díjak beszedésére felhatalmazó jogalkotási javaslat előterjesztésének észszerűségéről és megvalósíthatóságáról. Digi Sanunkó eh, igazgatóhelyettesének eh, adom meg a szót. The report which was adopted az Európai Bizottság által a múlt hónapban elfogadott eh, eh, döntésről röviden beszámolok, az EFSA eh, által beszedett díjakról van szó. Az EFSA roppan fontos intézmény mindannyiunk számára, önök számára is, ezért fontos ez a jelentés. Be kell ismernem, hogy öt évvel ezelőtt már megpróbáltuk ezt eh, egyszer nyújtani, de szükség volt erre az öt évre, hogy az EFSA működése valóban zöggenőmentessé váljon. Az EFSA létrejötte óta eh, a, az új hatáskörökhöz új eh, erőforrásokat rendeltünk, és ezért több időre volt szükségünk, hogy elemezzük, hogy a díjbeszedés hogyan működhet az EFSZ esetében. Természetesen egyre több kérelem érkezik az efsz hoz az új jogszabályok következtében, és a tapasztalatok azt mutatják számunkra, hogy a kérelmezők által előkészített dossziék nem mindig hiánytalanok. Az EFSA stabilizáció szakaszába lépett, Példaként hagy említsem meg, hogy a költségvetés 31%-át fordítják a kérelmek eh, értékelésére, ez korábban 50% volt. Megvalósítható és észszerű-e egy eh, díj alapú rendszert kialakítani az Európai Élelmiszerbiztonsági eh, Hivatal számára. Végig gondoltuk tehát, hogy ez hogyan működhet. A bizottság által elfogadott jelentés a fő, legfőbb következtetése az, hogy egy díj alapú e, rendszer bevezetése roppant összetett és bonyolult lehet, ezért azt javasoljuk, hogy szükség e, lesz egy hatástanulmányok dolgozására. Ugyanakkor felvillantottunk egy olyan opciót, amelyen érdemes elgondolkodni. Az első az általány díj minden engedélyezési kérelemre vonatkozóan a második opció. Minden engedélyezésre vonatkozna a harmadik. A, a opció alapján a díj változna, a kérelmező az anyag, illetve e, az alapján, hogy e, valaki e, már engedélyen rendelkezik erre az anyagra vonatkozóan. A negyedik opció pedig a status quo, azaz nem változik semmi, nem vezetünk be egy díj alapú rendszert. Ez csak négy különböző lehetőség forgatókönyv, amelyről konzultáltunk az érintettekkel, de számos más alternatív forgatókönyvet kidolgozhatunk majd, amit természetesen hatástanulmány során alaposan körbejárunk. Graduated fee for applicants who are authorization holders should... A fokozatosan kiszabott díj a már engedélyen rendelkezők esetében egy végig gondolandó rendszer, hiszen az ipar területén roppant bonyolult helyzetről van szó. Hagy említsek csak egy-két példát, itt vannak a génmanipulált szervezetek, a GMO-k, mindenki jól ismeri ezeket, de, de itt vannak például az adalékok, az élelmiszer, illetve a takarmány adalékok. Alapvetően teljesen eltér a helyzet a gyógyszeripartól, ahol az EMEA egyértelműbb szerepet eh, játszik, egyértelműbb az egész engedélyezési procedúra. Fontos még azt hangsúlyozni, hogy milyen költségvetési implikációi lennének ennek. Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az EFSA költségvetése stabil, és persze destabilizálná a költségvetését egy ilyen díj alapú rendszer. És ezt is majd figyelembe veszük a különböző forgatókönyvek értékelés elemzése során. Tehát, hogy említettem, különböző lehetőségek vannak, különböző eltérnek a vélemények ezekkel a forgatókönyvekkel kapcsolatban, és nagyon nehéz lesz egyértelműen megállapítani, hogy egy konkrét kérelemre, kérelem típusra mekkora díjat szabjunk ki, hiszen rengeteg fajta kérelemre kellene itt egyenként dolgoznunk. Természetesen kíváncsiak vagyunk az önök véleményére, kíváncsiak vagyunk az érintettek, az ágazati szereplők véleményére, és egy részletes hatástanulmány elkészítése természetesen csak az összes érdekelt véleménynek meghallgatását követően elképzelhető. Köszönöm szépen, de még mielőtt átadnám a szót a hozzászólóknak, négy, szeretnék emlékeztetni, hogy még négy napi rendi pontunk van, tehát minden egyes napi rendi ponttal 20 percet szeretnék foglalkozni, és minden egyes hozzászólónak két-három percet adnék akkor. Az elő, az, azt hiszem, hogy a jelentés nagyon jó, és az EFSA-nak nagyon sok oka volt ennek a jelentésnek a megírására, és elolvastam a jelentésnek az azt a részét, amely az EFSA függetlenségével foglalkozott, és egyetértek azzal, amit a bizottság ott leírt, és amit Van Groppen úr is elmondott, kiválónak tartottam az értékelését, tehát hogy az EFSA-nak még mindig azon az úton kell haladnia, amely nagyon világossá teszi azt, hogy minden kérdésben független, e, például az elővigyázatosság elve megfelelően érvényesüljön. Az utolsó igazgatósági ülésen ezt e, már láthattuk, az érintett mosolyok hiszen ezt maga tudja a legjobban, és e, de az EFSA-nak persze informálódnia kell arról is, hogy mi a politikus, politikai realitás, a rossz híre, illetőleg az a rengeteg kritika, amit kapott az EFSA, vagy a megkérdőjelezett eredmények, azt kész, arra késztettek engem, hogy nem szeretném itt, nem szeret itt még díjakról és illetékekről is beszélni. Azt hiszem, hogy erre van lehetőség, és amit a bizottság elmondott, ez a dokumentum nagyon helyes, és teljes egészében egyetértek a 13. oldalon található összefoglaló anyaggal, és egyetértek azzal a listával is, amelyet a diakkal kapcsolatban el lehet, alapul lehet venni, és a hatástanulmányal is egyetértek ezzel kapcsolatban, tehát hogy egy olyan ö, díjrendszert kellene bevezetni, amely a hármas opcióval függene ö, össze, tehát várjuk meg egyelőre, hogy mit mond a bizottságnak a hatástanulmánya, és ennek alapján dönthetünk. Kérem. Tehát Igazán sajnálom, hogy eddig vártunk ezzel a rendi ponttal, de nem a szófán ültem, és nem bombont szopogattam és hát, hanem költségvetési kérdésekkel foglalkoztam, és még egyszer ezért szeretnék hozzá szólni ez a kérdéshez. Tehát minden egyes esetben, amikor egy ügynökség valamilyen díjhoz hozzá tud jutni, akkor ez az illető ügynökség szervezetnek a gazdasági stabilitását fogja szolgálni, nem a pénzügyi instabilitásra fog hatni tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mi mindennel foglalkoznak az egyes ügynökségek, nem vagyok abban benne biztos, hogy a parlament mindig tudja tartani az irányvonalat, és garantálni tudja a decentralizált ügynökségek pénzügyi stabilitását. Éppen ezért számomra a sokkal kedvesebb és sokkal jobb, ahogy mi például az EKA esetében is, ahogy eljártunk, mindenhol, ahol szolgáltatásokat végeznek cégek részére, részére, kis cégekre, nagy cégek részére, akkor ezekben az esetekben tessenek, legyenek szívesek díjat fizetni ezekért a szolgáltatásokért. Tehát, eh, hogyha ki, éppen ezért egyetértek mindazzal, ami ebben a jelentésben szerepel, csak alá tudom én is húzni, tehát ami a bizottságot úgymond ketté szeli, tehát amikor a közérdekről van szó, és a másik oldalon, ami a mi felelősségünk, tehát hogy adott esetben az európai adófizetőnek, az európai költségvetésnek kell ebben az esetben persze jót állnia, de minden ágy eset, más esetekben tehát, hogyha valaki mondjuk egy panasszal él, vagy bármilyen szolgáltatást kíván megvásárolni, akkor az a véleményem, hogy egy adekvát díjfizetési rendszerben lehet gondolkodni. Én csak reménykedni tudok abban, hogy a bizottságnak nem kell öt év megint arra, hogy ezt a hatástanulmányt elvégezze, hogy ne kelljen megint egy költségvetési tartalékot képeznünk azért, hogy ez a hatástanulmány el tudjon készülni. Tehát remélem, hogy a bizottság meghallotta itt az üzenetet, és miután elhagyja itt ezt a termet, azonnal kiadja az illetékeseknek a hatástanulmány elvégzését. Köszönöm szépen Hauba asszonynak. Szeretne még valaki hozzászólni a kérdéshez? Tehát ha nem, akkor megadom a szót a bizottságnak, és én egy dolgot szeretnék hozzáfűzni, Dagmar Ruth Berendt gondolatait kiegészítve. E, tehát valóban logikus az, hogy egy stabil költségvetésre van szükségünk. Most azonban egy elég nehéz időszak előtt állunk, hiszen jelenleg nagyon sok kérdés merül föl az EFSA jó működésével kapcsolatban, és ha most elkezdünk díjakat követelni egy bizonyos szolgáltatás elvégzéséért, amit ugyebár az EFSA mint szolgáltatást végrehajtana, akkor ez adott esetben kérdéseket is eredményezhet tehát nagyon-nagyon óvatosan kell ebben a vonatkozásban eljárni, tehát csak ennyit szerettem volna elmondani. Ön esetleg még szeretné a kollégáim által feltett kérdésekre válaszolni. Köszönöm szépen, ami a hatástanulmányt illeti, és ön tudják, hogy ez egy hosszú folyamat, és legalább egy évig fog tartani, hogy bevonják az összes érintettet és az összes szervezetet tehát a vita vége előtt szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy nagyon nehéz a különféle EFSA szolgáltatások díjait meghatározni. Tehát, hogyha figyelembe vesszük a genetikailag módosított anyagokat, a adalékokat, anyagokat, amelyeket élelmiszerekbe, takarmányokba feldolgoznak, megnézzük azt az óriási sokszínűséget, sokféleséget, akkor az EFSA-t egy óriási feladat terheli. Ez egy nagyon nehéz eh, feladat, és számunkra nagyon nehéz itt egy díjat meghatározni. De megvárjuk egyelőre a hatástanulmány eredményét, és reméljük a jövő évben még részletesebb jelentéssel tudunk visszatérni, ami azután ennek a hatástanulmánynak az eredményein alapul. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, uram! Köszönjük ezt a további részletet, és akkor most rátérnénk a tízes napi rendi pontra, élelmiszerbiztonság, állategészségügy, állatjólét, valamint növényegészségügy terén a tagállamokban végzett hivatalos ellenőrzések. És kezdeném azzal, hogy Padli úrnak adom meg a szót. A kérdésért felelős igazgatónak Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megadja nekünk a lehetőséget, hogy bemutathatjuk ezt a jelentést önöknek. Ez egy szerény jelentés, első alkalommal készül, és tehát egy első jelentésről van szó. Egy picit eh, tartózkodóak szeretnénk lenni, eh, és ezt a jelentésünket három fejezetre osztottuk fel. Az első fejezetben adtunk egy összefoglalót a laboratóriumi vizsgálatokról, amelyeket a tabállamokban végeztek. A második részben a fogla- foglalkozik a jelentés a, a növ, a növényegészségügyi és állategészségügyi hatóságok által végzett vizsgálatokról beszélünk, és az utolsó részben pedig a más forrásokból származó információk, például az élelmiszer ágazatból származó információk, tehát az élelmiszer láncból származó információk illetőleg a korai figyelmeztető rendszerekből származó információkat foglaljuk össze. A mellékletben 12 további témával foglalkozunk, mindegyes, mindegy egyes témát bemutatjuk a bizottságnak, a szivacsos agyvelő, gyulladás, a cónus, zónózis, akkor a különféle növényvédelmi szerek, maradványoknak a kérdése. Összefoglaljuk ugyebár a tagállamokban végzett vizsgálatok eredményeit és szeretnénk végül is adni egy rövid szintézist arról, hogy a tagállamok milyen vizsgálatokat végeztek, tehát kezdve a takarmányok, állategészségügy, állatjólét és növényvédelem, növényegészségügy területén. Az, az azok az információk, amit a tagállamok az éves jelentésükben megadnak részünkre, jelenleg nagyon nehezen építhetők egymásra. Az Eurostattal együtt tehát a statisztikai kérdésekért felelős szervezettel együtt kell együtt dolgoznunk, tehát az Eurostattal, a tagállamokkal dolgozunk együtt, és és elektronikus adatszolgáltatási rendszereket kívánunk létrehozni, amelynek révén az információkat összetudjuk hasonlítani egymással. Tehát jelenleg a, a körtét próbáljuk az almával összehasonlítani, és hát ez nem megy. Ezokból ezokból ez a jelentés elég szerényre sikeredett tényleg az a célunk, hogy tovább javítsuk, hiszen meggyőződésünk, hogy nagyon sok érdekes információ lehet itt még az érintettek részére, a parlament részére, a fogyasztók részére, az élelmiszeripar részére, hiszen nagyon fontos, hogy az egész világnak be tudjuk mutatni azt, hogy mennyire jól ellenőrzött az élelmiszer látszolat Európában, hiszen csak nagyon kevesen tudják, hogy a tagállamokban körülbelül 8 millió BSZ tesztet hajt, kísérletet hajtanak végre Európában 80 ezer tesztet hajtanak végre a növényvédőszerek maradványai vonatkozásában, több mint 6 ezer baktérium ellenőrzést végeznek élelmiszerekben, és Ezeknek az eredményeit a jövő évben egy jelentésben szeretnénk összefoglalni. Ezt a munkát már elkezdtük, egy hosszabb lélegzetű feladat lesz ez, és az összes tagállami hatósággal egyeztetnünk kell, információkat kell beszereznünk, elektronikus adatbankokat kell végrehajtanunk, a tagállamoknak az ellenőrzéseket kell végrehajtaniuk és ez azt jelenti, hogy még néhány esztendő el fog telni addig, amíg lesz valóban egy jó jelentésünk, amire büszkék is lehetünk. Számunkra az is nyilvánvaló, hogy tehát, hogy ez a jelentés nem tökéletes, ad támadási felületet, és ezt a jelentést tovább lehet javítani, dolgozunk rajta. Megpróbálom a rövid idő keretet tartani, amit adott számunkra asszonyom. Persze, hogyha szükséges, akkor néhány perccel meghaladhatja, hiszen ön a jelentéstevő, tehát magától értetődő lenne a dolog. Köszönöm szépen, elnök asszony! a tagállamok e jelentései számunkra nagyon fontos információs forrás. Ez azt jelenti, hogy az élelmiszer és a növényvédelmi hatóságokkal együtt dolgozunk, és a a GD sanko nak a weboldalán az eredmények megtekinthetők, mindenki megnézheti, hogy az egyes tagállamokban hogy néz ki az aktuális helyzet. Most nem szeretnénk egyik országra sem rámutatni, nem akarjuk mondani, hogy ki itt az éltanuló, kinek vannak itt még pótolandó feladatai. Tehát ez voltak éppen az egyes országjelentések tartalma vagy feladata. Mindenki kiolvashatja belőle azt, amit olvasni szeretne. Tehát ezzel a jelentéssel azt akartuk elérni, hogy bizonyos tagállamokban még szükség van további fejlődésre, ennek különféle lehetőségei vannak, kezdve a puhább módszerekkel, tehát különféle leírások, viták, felszólítások, kérések. A következő szint a védzáradék eljárások, tehát a tagállamot vagy a harmadik országot felkérjük arra, hogy specifikus feltételeknek feleljen meg. És a leghatékonyabb, vagy a legerőteljesebb módszer, ugye pár pedig, hát az, hogyha büntetést helyezünk kilátásba na most nem is rettenünk vissza az ilyen kizárást eredményező folyamatoktól, viszont jelenleg 90 ilyen eljárás fut, és ebből 65 olyan, amikor a európai szintű jogszabályt át kell ültetni a nemzeti joganyagba, és 23 esetben pedig olyan kérdésekről, amely az állatvédelmet, állategészségügyet vagy a növényvédelem kérdéséhez társulnak. Tehát használjuk ezeket a különféle meggyőzési módszereket, hiszen úgy gondoljuk, hogy az összes tagállam, mindegy, hogy melyikről van szó, mindig vannak olyanok, akik egy picit úgy háttér, hátra szorulnak, de, tehát akik egy picit elmaradnak, azokat is szeretnénk felhozni a megfelelő szintre, hogy az ő élelmiszerláncolatukban is egy kielégítő színvonal alakuljon ki. Ezen túlmenően még azt szeretném elmondani, hogy az állategészségügyi és a növényegészségügyi hatóságaink körülbelül 250 különféle ellenőrzést hajtanak végre a tagállamokban és azokon, azok területén kívül, és ezeknek a fele körülbelül a harmadik országból származó termékeket ellenőriz, és nagyon sok harmadik országban személyes látogatást is végeznek a határátlépő helyeken, tehát ahol ezek a termékek beérkeznek amikor állati, illetőleg növényi termékek érkeznek harmadik országokból, és 50% a látogatásoknak a tagállamokat illeti, és 50%-ban pedig harmadik országokat látogatunk meg ezokból. És így a harmadik országoknak is van hozzáférésük az eredményeken. Ennyit szerettem volna mondani, elnök asszony, a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Róth Bérend asszonynak adom meg a szót. Tehát eh, tegnap, amikor Brüsszelbe eh, jöttem, nem tudtam, hogy ez egy Bérend féle délután lesz, és megpróbáltam ugyanaz összes jelentést összekeresni, és hát elég meglepő dolgokat láttam itt, és ez is a régi tevékenységemnek a folyamánya, és néhány kommentárt szeretnék itt fű, hozzáfűzni. A Prulé úr, hogy is fogalmazzak, nagyon diplomatikusan fogalmazott, nagyon gyakran szokott ő nagyon diplomatikus lenni, és egy picit kevéssé szeretnék diplomatikus lenni, ha bár azt is el kell mondanom, hogy az FAO, a Food and Vet Office-nak a jelentését Írországban még nem néztem meg, de amit szívesen vennék, az az lenne, hogy ebben a, jelenlét, hogy ebben a jelentésben pontos számok legyenek, hogy nem akarok én itt nyomozati munkát végezni, eh, hogy, de lássam azt, hogy hogyan viselkedtek a tagállamok, hány darab eh, eh, ellenőrzést hajtottak végre, milyen céllal, és azt is szeretném tudni, hogy milyen információkat kapott a tagállamoktól. Én senkit nem akarok nem akarok név szerint emlegetni senkit. Az élelmiszer ellenőrzés, ez egy állandó bosszantó tényező. Nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban léteznek a jogszabályok, az el, a jogi előírások, tehát elő van írva, hogy milyen előírásokat kiknek kell végezniük, és ezt a tagállamok gyakran el hanyagolják. Éppen ezért szívesen venném, hogyha látnám a hiányosságokat, nagyon szívesen hallanék arról is, hogy milyen területeken vannak valóban hiányosságok. Tehát el tudom képzelni, hogy hol vannak azok a régiók, a problémák, és ismerem a problémák tartalmát is, de szívesen elolvasnám is ezt konkrétan. Tehát ez egy nagyon érdekes jelentés, nagyon érdekes dokumentum, de nagyon sok kérdés nyitva hagy, és nagyon szívesen venném, hogyha egy kicsit egyértelműbb lenne a számokon. Azok a kollégák, akik kevesebbet tudnak az élelmiszer ellenőrzésről, és akik érdeklődnek, ez egy érdekes dokumentum. Sokat tudok én is, de további részletekre évekre van szükségem, talán most vagy egy másik alkalommal a kolléga el tudja nekem mondani, hány darab jelentés volt, hány tagállamat adott jelentést, hány nem adott jelentést, hány adott hiányos jelentést, és hogyan értékelik az egyes tagállamokat, hogyan tesznek eleget a kötelezettségüknek, és eh, mi most az FVO-nak az eredmény, de majd a Potilézonnal úrral, majd akár két oldalúan is megbeszélhetem. Köszönöm szépen, Rod Bélent asszony. Pauzen úr. asszony. Köszönöm, elnöknő. Emlékszem azokra az időkre, amikor én voltam az előadó az élelmiszertermékekkel kapcsolatban, illetve ezek ellenőrzéséről, tehát ismerős területen mozgok. És ez a jelentés, ahogyan Rod Bérent asszony éppen említette, viszonylag hiányos ebben az összefüggésben. Elképzelhető persze, hogy ahogy Ruth Bérent asszony is említette, hogy szándékosan nem tér ki ezekre a kérdésekre, de azért az élelmiszerbiztonság területén folyamatos figyelemmel kell követni a minőséget. Garantálni kell tudnunk, hogy ezekre az ellenőrzésekre valójában sor kerül, méghozzá az egész unió teljes területén a megfelelő szinten ez a bizottság ezzel a kérdéssel foglalkozik, és szembesülnie kell óhatatlanul a harmadik országok részéről támasztott versennyel is. Ez a alapvető a földművelő, a mezőgazdász szempontjából, valamint az élelmiszer ipar szempontjából is, hogy mindenképpen garantálni lehessen az itt elfogyasztásra kerülő élelmiszerek alkalmasságát egyszerűsíthető a e, rendszer, e, egyszerűsíthetők a felteendő kérdések, e, és ezzel egyszerűsíthetők az azokra, azokra adott válaszok is. Ez természetesen üdvözlendő. De a másik dolog, amit már hat évvel eszendőlött is felvetettem, az, hogy itt fel kell mérni a kockázatokat is. Amikor a tényleges való világban nézünk körül, akkor meg kell alapítanunk, hogy a kockázatfelmérés igen kockázatos és bizonytalan terület. Saját országainkban adott esetben azzal kell szembesülnünk, hogy otthon már nem készíthetünk süteményt, és nem vihetjük magunkkal mondjuk a templomba, ahol kávéval elfogyaszthatnánk. Erre ma már nincs mód, nem engedélyezik. Hát ilyenkor egyfajta B-tervre eh, volna szükség, és eh, emiatt célszerű is egyfajta eh, alternatív tervet szerepeltetni ebben a jelentésben. És amikor elfogadtok az élelmiszerbiztonsági jogszabályt 2004-ben, akkor pánik keletkezett Európában, és lehetséges, hogy túlzottan messzire mentünk. Lehet, hogy most célszerű újra fölkeresni ezt a kérdést, és felülvizsgálni ezeket a kérdéseket a fehérjékkel kapcsolatban, ahol ma Európa szerte hiány jelentkezik. Nem akarunk persze visszatérni a kannibalizmusra, és természetesen tartózkodnunk kell attól, hogy más állatokkal állati eredetű fehérjéket etessünk meg, különösképpen a sertéstenyésztés területén, de minden esetre el kell döntenünk, hogy milyen takarmányokat használjunk. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a bizottság beszámolóját, mondja meg Génisz asszony. Azt hiszem, hogy hasznos lenne itt, hogy ha hagyhatnánk, hogyha nem akarunk tagállamokról konkrétan beszélni, hogyha legalább azt meghallhatnánk, hogy mely élelmiszertermékekkel kapcsolatban jelentkeznek ezek a hiányosságok. Például az írországi vizsgálatok alapján a dioxin szennyezettség problémájával kellett szembesülnünk, amelynek nem lett volna volna szabad bekövetkeznie. Itt nem csupán kockázatfelmérésre, hanem fellépésre, cselekvésre is szükség lett volna. A kérdés az, hogy vajon az itt elvégzett vizsgálatok hány százaléka jelenti csupán a dokumentumok vizsgálatát, vagy hány esetben került sor tényleges vizsgálatára az élelmiszereknek és ami Paulsen asszony harmadik országokra vonatkozó vizsgálatokkal kapcsolatos megjegyzését illeti. Vajon ugyanolyan szinten vizsgáljuk-e az import élelmiszereket, mint az Európai Unión belül előállított termékeket? Azt hiszem, hogy célszerű lenne e területen is felmérést végezni, illetve hallhatnánk arról, hogy hol tapasztaltunk problémákat az egyes tagállamokban. Köszönöm. Köszönöm, Kasszaszony. Köszönöm. Az élelmiszer biztonság igen kényes kérdés. És nem lehet egész egyszerűen a számok alapján megítélni ezt a kérdést, miként azt ez a beterjesztett jelentést teszi. Azt hiszem, hogy nem elegendő, nem érhetjük be azzal, hogy csupán adatokat gyűjtsünk, hanem ezek részletes elemzésére van szükség, és ennek részét alkotja az is, hogy fölkérjük a bizottságot például arra, hogy reagáljon a rugalmasság kérdéseinek hatására az élelmiszerbiztonság területén, hiszen a jogbiztonságra itt mindenképpen szükség van. Mit jelent tehát itt a rugalmasság? Én úgy látom, hogy van bizonyos rugalmasság, de hogyan gondoskodunk a helyi végrehajtás jogbiztonságáról? Van-e más hozzászólónk? Kéten úr. Egyetértek a kollégákkal, hogy részletesebb adatokra van szükségünk, és szükségünk volna az ellenőrzés következményeivel kapcsolatos adatok elemzésére is. Így például az európai tagállamok esetén mi történik abbakkor, hogyha szabálytalanságokat állapítanak meg, például az Amadea burgonya vizsgálata e, esetén e, megállapított e, hiányosságoknál az ezzel kapcsolatos vizsgálatok természetesen nem tagállamra vonatkoznak, hanem a forgalmazás nyomán szóba jöhető egyéb országokra is. Szeretném tudni, mi az eredménye az elvégzett vizsgálatok során feltárt hiányosságoknak. Más nem kíván hozzászólni? Rendben van, akkor Pudiri úr talán eh, válaszolhatna a feltett kérdésekre. Megpróbálok, asszonyom. Először is Rothbérend asszonynak válaszolnék. Arról, hogy hány tagállam válaszolt, egy nem válaszolt. Ez egy 2000-ben elvégzett felmérés volt. Persze itt az egy is túl sok. 2008-ban 2008-ban valamennyi tagállam válaszolt. 2007 volt az első alkalom, amikor e, ilyen jellegű felmérést végeztünk, teljes körre kiterjedően, és ahogy említettem, nem volt tökéletes, és a tervünk az, hogy e, további javításokat e, dolgozunk ki. Paulzen asszonynak válaszolva. Egy olyan eh, dolog van, amelyik eh, mindontalan visszatér, és eh, amelyre szeretnék itt kitérni. Az otthon sütött sütemény, amelyet el akarunk kínálni egy teja délután keretében, nem alkotja részét a vonatkozó jogszabálynak. Ezt kivontuk annak hatája alól, és azt mondtuk, hogy a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hatóság hatáskörébe utaljuk. Tehát én nem fogom azt megmondani, hogy helyes vagy helytelen, hogy a nagyi meg a háziasszony süteményt készít, és azt a hívekkel elfogyasztják a templomban. Nem az én asztalom. Váljék egészségükre, E, e, e, hogy nehogy itt diszkrimináció vágyával élhessenek velem szemben. Ez a kérdés elől kitérek. Mindenképpen <coughs> olyan témáról van tehát szó, amelyet szándékosan kizártunk a jogszabály határa alól, és azt mondtuk, hogy sokkal jobb lesz, hogyha erről helyben döntenek hogy őszinte legyek, még tetszik is nekünk ez a dolog, tekintettel arra, hogy ezt ott tudják a legjobban megítélni. Ami most a fehérjék kérdését illeti, illetve a takarmányozás kérdéseit. Nos, sohasem fogunk bármi olyat javasolni, hogy térjünk vissza az emberevésre. Én azt mondom, hogy a húslist ismételt engedélyezésére nem kell fölkészülnünk. Nem tervezzük azt se, hogy a kanibalizmusra visszatérnénk a belátható jövőben. A dioxin a sertéshúsban Írországban ennek a, a folyamatos nyomon követése e, e, sorra került, és a dioxin helytelen alkalmazását figyelték meg dízelolaj, eh, dioxin, eh, eh, szennyezettség nyomán a szárítóból kikerülő takarmányjal került bele ez a szennyező anyag a sertéshúsba, és az ír kormány rendkívül szigorú intézkedéseket foganatosított, és a hat hónapos időtartam során levágott sertéseket egyszerűen visszavonták a piacról ami a genetikailag módosított termékeket illeti, illetve a burgonyát. Nos, mi a BASF-fel felvettük a kapcsolatot annak megállapítására, hogy milyen jellegű és milyen súlyú problémáról van szó amennyiben jóvá hagyott burgonyát, jóvá nem hagyott GMO burgonyával kevernek, akkor ez megsemmisítendő, és a BASF 200-250 tonna 200-250 tonna burgonyát készül megsemmisíteni, amelyet Svédországban szerzett be. Eznek teljes mennyiségét meg fogja semmisíteni, ezeket nem fogja, ezeket az ételeket nem fogja átadni az élelmiszerfeldolgozóiparnak. Mint ismeretes, a GMO burgonya nem alkalmas az emberi e, fogyasztásra. Ebből e, e, kemény ütőt lehet előállítani, amelyet állati takarmányozásra fel lehet használni, azonban emberi fogyasztásra nem alkalmas. Igen, alacsony szint 0,00 valahány százalék volt a GMO tartalom, de ezt is kivonják abból a e, e, forgalomi körből, ahol az az emberi táplálékláncba kerülhet. Itt teljes e, mértékben együttműködnek a svéd hatóságokkal a terepen. Végezetül pedig befejezésül szeretném a harmadik országokkal kapcsolatos több hozzászóló által említett problémát is taglalni. Elmondhatjuk, hogy a harmadik országokból származó termékek helyszíni vizsgálatokra kerülnek, annak megítélésére, hogy milyen kockázatokkal jár fogyasztásuk. És általában ilyenkor a különféle jellegű kockázatokat szoktuk felmérni, az élelmiszer, az állati takarmány, a méz, stb vonatkozásában, és ezek nem csupán az emberi egészségre, hanem az állategészségre is ártalmasak lehetnek. Ezekre tehát mind kiterjed a figyelmünk. Ugyanakkor azonban tudjuk, hogy vannak olyan termékek, amelyek nem hordoznak ilyen jellegű veszélyeket, mint például a cukor, amelyből jelentős mennyiséget hozunk be harmadik országokból. Auditáljuk ezeket a vizsgálatokat a tagállamokban, hogy megállapíthassuk, hogy a határ átkelő helyeken végrehajtott vizsgálatok megfelelnek az elvárásoknak, és a piaci forgalomba hozatalra engedélyezett termékek teljes mértékben egyenértékűek azzal, ami az unión belül készül. Látható mindez abból a statisztikából, amely a korai figyelmeztető, illetve a gyors eh, riasztó rendszerre vonatkozik, az élelmiszerek, illetve a takarmányok vonatkozásában. Eh, itt tehát egyenértékűnek vehető az EU-n belül előállított termék az importtermékekkel amelyek forgalomba kerülhetnek. E, amennyiben fogyatékosságot vagy hiányosságot állapítanak meg, akkor ezeket a tételeket visszafordítják, visszaszállítják a e, feladónak. 2010 végéig e, véglegesítünk egy olyan jelentést, amely beszámol az behozott élelmiszertermékek, a növények, illetve állatok és takarmányok ellenőrzéséről amelyek harmadik országokból származnak, hogy tovább erősítsük, illetve harmonizáljuk ezeket a vizsgálatokat. Adott esetben ezek kevésé harmonizált, kevésé monitorozott, kevésé kockázatos termékek esetén, és szeretnénk egy tanulmányt végezni arról, hogy összhangban állnak-e a kockázatok, az ország kockázat, a termékekkel kapcsolatos kockázatok, az elvégzett vizsgálatok volumenével, illetve jellegével. Természetes, hogy a kockázatos termékeket. Az EFSA tudományos alapon fogja felmérni, figyelembe véve az származási országot is, ideértve az termékkel kapcsolatos ismert kockázatok értékelését tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy vannak velünk teljes mértékben egyenértékűnek tekinthető harmadik országok, ami az élelmiszerbiztonságot illeti, de vannak olyanok is, amelyek messze mögöttünk kullognak ezen a területen. E, tehát ennek az alapján fogjuk összeállítani az importált e, e, állati termékek vizsgálatával kapcsolatos jelentésünket. Köszönöm, akkor most rátérnénk a 11. napirendi pontra, a mezőgazdaság stratégiai ágazatként történő elismerése az élelmiszerbiztonsággal összefüggésben. Belátó úr a véleményező, illetve a véleményszerzője talán volna olyan szíves e, megtartani ismertetőjét. Köszönöm, elnök asszony. Kötség sem férhet hozzá, hogy az élelmiszerbiztonság roppant fontos a közvélemény számára. Az Európai Unióban a mi szívünkhöz is közel álló kérdés ez. A az emberek egészségesebb és, és valódi termékeket kívánnak fogyasztani. Az élelmiszer iránti kereslet folyamatosan nő, ...2050-ig várhatóan 40%-kal nő majd a világlakossága, és meg kétszereződhet az fogyasztás, illetve az kereslet. Erre valahogy reagálnunk kell. Választási lehetőséget kell biztosítanunk az embereknek, de azoknak is válaszokkal kell szolgálnunk, akik nem tudnak válogatni. Jobb minőségű, egészségesebb élelmiszereket kell előállítani és kínálni az embereknek. Sokan azonban nem válogathatnak, hogy ezt említettem És vannak bizony olyanok is, akik számára az élelmiszerfogyasztás csökkentése, az elfogyasztott élelmiszer csökkentése már egyszerűen nem megoldás, eh, mert már most nem tudják tovább csökkenteni a bevitt élelmiszer mennyiségét. Erre is reagálnunk kell. Biztosítanunk kell, hogy az ilyen családok esetében is garantálni tudjuk a minimális élelmiszerbiztonsági és minőségi előírásokat. Ezt megfelelő címkézés és nyomonkövethetőségi, nyomonkövetési szabályokkal tudjuk garantálni. A mezőgazdaság nem csak élelmiszereket állít elő, hanem a tájat is védi, a környezetet, környezetünket is védi. A gazdák általában nem azért környezetvédők, mert annak születnek, hanem mert saját jófogott érdekük a környezetvédelme. Az biztonságnak is egyik előfeltétele a környezet baráti jelleg. Nem szabad a gazdálkodástól több pénzt elvenni, hiszen az élelmiszerbiztonság garantálás érdekében egyre több pénzt kell ilyen célra fordítani. Fontos, hogy azt félmel kövessük, hogy a szabályokat betartják. Az a véleménytervezet, amelyet én készítettem, még csak tervezet, ahogy a neve is mutatja, és természetesen örömmel várom a kollégák javaslatait, gondolatait amelyeket természetesen alaposan megvizsgálok majd, és megpróbálok majd javítani a szöveg jelenlegi formáján. Köszönjük, Berlátó kollega, az árnyék előadó, Pirió úr. Szép. Io sono italiano, l'ho detto in Igen, olasz vagyok. Ezt a minap el kellett mondanom Pirillo, hanem nem, nem Pirillo, nem spanyol vagyok, hanem olasz, ezt a múlt héten már a plenárison elmondtam, de úgy tűnik, hogy ebben a házban viszonylag lassan tanulják ezt meg. Majd megtanul, mondja az elnök asszony. Ó, köszönöm, elnök asszony, nagyon nagy lelki felajánlás az öntől, tehát vagyok és maradok Pirillo úr. Köszönöm Berlátó kollégának a vélemény tervezetét. Nagyon érdekes kérdés ez, hiszen az élelmiszerellátás biztonsága elsődleges fontosságú, de ugyanolyan fontos az is, hogy a, ezek az élelmiszerek biztonságosak legyenek. Nem csak Európában, hanem világszerte. Tehát kettős kihívással nézzünk szembe. E, etetni kell a világot valamivel, de ne, mégsem mindegy, hogy mivel. Egyre nő az élelmiszer kilánti kereslet az elkövetkező évtizedekben, tehát egyre többet kell termelnünk, előállítanunk. Tehát, hogyha fel tudunk nőni ez a feladathoz, az még csak fél siker, hiszen azt is garantálnunk kell, hogy ezek megfelelő minőségű és biztonságos élelmiszerek. A FAO előrejelzései szerint 2050-re 40%-kal, azaz 9 milliárdra nő majd a világ lakossága, ez főként a fejlődő országokban koncentrálódik majd. Ezen túl a WHO, azaz az Egészségügyi Világszervezet hasonló gondolkodik, az élelmiszerellátás biztonsága őket is foglalkoztatja, nem csak a FAO-t. a megfelelő tápértékű élelmiszerekhez való hozzáférés az ő megfogalmazásukban az, ami roppant fontos. Ugyanakkor közös szabályokra élelmiszer biztonsági és ellátás biztonsági szabályokra van szükség. Szabályozási asszimetriákat tapasztalhatunk sajnálatos módon a belpiacon megtermelt és az Európai Unióban harmadik országból importált élelmiszerek között. Ezért tehát eh, koncentrálnunk kell az élelmiszerbiztonságra, nem csak arra, hogy mennyit termelünk, hanem hogy mikor és hol és miként eh, fogyasztják ezt Európában. A szabályok kölcsönössége, reciprocitása fontos, hiszen így kerülhető el csak az a szociális dömping, amelytől Európa folyamatosan szenved. Hogy másképp fogalmazzak, amikor egy új kapról, közösségi agrárpolitikáról beszélünk, akkor hangsúlyozni kell, hogy nem csak az élelmiszerbiztonságot kell garantálnunk, hanem meg kell erősíteni az Európában fogyasztott élelmiszerekre vonatkozó szabályok végrehajtását, hiszen globalizált a világ, globalizált az élelmiszerpiac, és bizony a spekuláció komolyan kihat az élelmiszer árakra is, ami világszinten veszélyeztetheti az ellátás biztonságát. Meggyőződésem, hogy az biztonság, illetve az ellátás biztonsága, ez a két párhuzamosan folyó vita, nem szabad, hogy bármiféle módon károsan hasson a környezetre, a környezetvédelemre. A biológiai, organikus gazdálkodás az, amire koncentrálnunk kell, és amelyet Európán kívül is ösztönöznünk kell. A környezetvédelmen kívül, a, a szüken felvett környezetvédelmen kívül az éghajlatváltozás szempontjait is szem előtt kell tartani. Véleményem szerint jelentős támogatásokra lesz szükség a biotechnológia területén, hiszen ez a biotechnológia teszi lehetővé, hogy elég élelmiszert és növényvédőszerra mentes gazdálkodást valósítsunk meg. Köszönjük Pirilló úr, mondja az elnök asszony, ha jól ejtettem. Következő hozzászóló. Merci. Grazie, Corinne. Eh. Köszönöm, Corinne. Berlátó úr vélemény tervezetét érdeklődve forgattam. Az elején integrációra szólít fel bennünket, és azt is elmondta, hogy várja a véleményünket, módosításainkat. Hát bizony módosításra lesz szükség bőven, hiszen lesz mit lefarigcsálni a szövegből, lehetne karcsúsítani bőven. Hogyha valóban a többi frakció véleményét is hajlandó beépíteni a szövegbe, akkor az én frakcióm az azt javasolná, hogy a gazdálkodás, a mezőgazdaság szerepe álljon a vélemény középpontjában. Ez legyen a főszervező. E. De a környezetvédelmi kérdések, hiszen mégiscsak környezetvédelmi szakbizottság vagyunk, vagy mi, ezek mint hogyha háttérbe szorulnának ebben a véleményben. A környezetbarát mezőgazdaságot szeretnénk, olyan mezőgazdaságot, amelyek jó minőségű és biztonságos élelmiszereket te, a, tesznek le az asztalra. Azonban a, ez a környezetvédelemmel igenis összeegyeztethető, sőt a kettő kiegészíti egymást. Hibának tartom, hogy a közösségi agrárpolitikára egyáltalán nem is hivatkozik ez a vélemény hiszen arról kellene szólnunk ebben a véleményben, hogy a majdani közösségi agrárpolitikai reformban mit kellene ezen a téren eh, megvalósítani. Az a, a FAO iránymutatását, véleményét eh, is be kell építeni ebben a, ebbe a véleménybe. Ez elengedhetetlen véleményem. Szerint a kettes bekezdése kapcsolatban lennének konkrét megjegyzéseim, itt megerő, meg erősíteni kellene a nyelvezetem. Például a jelenlegi gazdasági válságra nyugodt szívvel utalhatunk, kedves Sergio, hiszen jó néhány európai ország gazdasága áll szinte romokban. A hármas bekezdésben említenünk kell azt, hogy a közelmúltban a parlament elfogadott egy jelentést, méghozzá az élelmiszerellátás és nagykereskedelem nagykereskedelmi hálózatok témájában. Erre érdemes lenne ezen vélemény apropóján is visszatérni. Végezetül elnök azt, hogy még két dolgot hagy fűzzek, hadd fűzzek hozzá. Fontos, hogy építő jellegű véleménye legyen ez, ne csak a negatívumok felsorolásából álljon, éppen ezért a hetes bekezdést át kell írni, kiegyensúlyozottabbá kell tenni. Végül, de nem utolsó sorban, érthető módon vannak véleménykülönbségek ez ügyben, de a GMO-król mindenképpen beszélnünk kell. Lehet, hogy mindannyian nem értünk ezzel egyet, de ezzel kapcsolatban módosított kívánok benyújtani. Köszönjük. Ferreira úr. Maximum három percben, ha kérhetem, mert kifutunk az időből. Köszönöm elnök asszony, mondja Ferreira úr. Először is hagy mondja köszönetet Sergio Bellátónak, aki a vélemény előadója, illetve fogalmazója. Érdekes eh, véleményeket sorol fel. amelyek igen hasznosak lehetnek. Mivel igen kevés idő a rendelkezésemre, a legfontosabb kérdésekre koncentrálnék. A gazdasági válság, az élelmiszerellátás biztonsága, illetve az ármozgások, az árbizonytalanságok lehetetlenné teszik, hogy e, megjósoljuk az élelmiszerárak alakulását. A spekulatív nyomás hatására az áringadozások eh, óriási mértéket ölthetnek. A spekulációt lehetővé tesző pénzügyi eszközök megszüntetésére eh, vonatkozó javaslatoknak se szeri, se száma, de ez ideig nem változott semmi. A derivatívákra, a származtatott eh, eszközökre, pénzügyi eszközökre gondolok, amelyek az áringadozás kiváltásával óriási társadalmi nyomást alakíthatnak ki, például ahogy Mozambikban láttuk a közelmúltban. Másodszorban a kereskedelempolitika és az élelmiszerbiztonság összefüggnek. Az élelmiszer ellátás biztonsága azt jelenti, hogy a kereskedelem, a nemzetközi kereskedelem a komplementaritáson kell, hogy alapuljon, nem a hasonló termékek versenyén. Erről is érdemes lenne ebben a véleményben említést tenni. A következő pont a közösségi agrárpolitika, a KAP, ahogy azt nagyra becsült kollégám is helyesen említette, és meg kell, hogy jelenjen ebben a szövegben hiszen a élelmiszer célból termelt, tartott, nevelt állatok és növények biodiverzitása csökken, egyre kevésbé sokszínű az Európában fogyasztott és világszerte fogyasztott élelmiszerek eh, sora. A közösségi agrárpolitika is sajnos módon hozzájárult a biodiverzitás csökkenéséhez, az emberi fogyasztás célú állatok és növények biodiverzitását eh, komolyan csökkentette a közösségi az unió közösségi agrárpolitikája. A regionális termékek háttérbe szorultak. El kell kerülnünk azt, hogy csak a verseny nyomás domináljon. Végül az ellátás biztonsága az élelmiszer szuverenitással szorosan összefügg. Vannak olyan uniós országok, ahol az élelmiszer előállítás és fogyasztás egyált, még szinte köszönő viszonyban sincsenek egymással. Az élelmiszerellátás biztonsága, tehát még egyszer mondom, összefügg az élelmiszer szuverenitással, az intenzív eh, export orientált modellek helyébe a helyi regionális termésnek kell lépnie. Kedves kollégák, maximum kettő percet tudok eh, adni mindenkinek, hiszen még van egy napirendi pontunk. Dagmar Rothberend, Kristin Klaas, eh, Chris Kriton eh, Arsenis. I'm speaking as Nem Dagmar Hotel Berendként szólok hozzá, hanem kolléginám nevében, akinek el kellett sajnos mennie, hiába várta, hogy ez a napi rendre kerüljön. Bellato believes very good attempt. A kolléginám a Bellato jelentést üdvözli és gratulál Sergio-nak a biodiverzitás csökkenése valóban aggodalomra ad okot. a vélemszer biztonság és a termelékenység gondolata jó, hogy felmerül, az Agri Bizottságban is támogatja ezt a témát. Felhívja a figyelmet arra, hogy az a a gazdálkodás különböző módjai lehetővé teszik, hogy minden eh, rendelkezésre álló eh, termőterületet így vagy úgy felhasználjunk, és ez fenntarthatóságot eh, biztosít, tehát a kap pontosan hogy hozzájárul a diversitáshoz. A biomasszából történő bioüzemanyag előállítás fontos lehet, hiszen gyakran olyan a növény olyan részből állítják elő ezt a biomasszát, amelyet semmire nem használnánk éppen ezért ez hasznos, hiszen az üzemanyag olaj függőségünket, csök, energiafüggőségünket csökkenthetjük. A biogazdálkodást mindenképpen ösztönözni kell, főként azért, mert a bio élelmiszerek egészségesek, és általában a természet jelentéstel is összeegyeztethetőbb ez. Azt hiszem, hogy el tudta mondani mindent a nevében, sajnáljuk, hogy nem lehetett itt közöttünk. Köszönjük! Krista Klaas. Ich möchte mich bedanken bei dem Kollegen Berlato, der hier einen äh, ausgezeichneten Bericht vorgelegt. Köszönöm Berlato úrnak, hogy ilyen kiváló szöveget tett le az asztalra. Rövid, és ennél fogva kiváló olvasmány. Nem kell újra feltalálnunk a spanyol viaszt, kiváló javaslatok garmadája hangzott el, de szükségünk van több száz módosító indítványra? Szerintem nem. Éppen ezért azt kell, hogy vezessen bennünket, vezesse kezünket, hogy az Agrárbizottsága a fő, az illetékes bizottság éghajlat tekintetében Európa szerencsésnek mondhatja magát. Az élelmiszer eh, eh, termelés tekintetében vezető hatalomnak számítunk. Az integrált mezőgazdaság egy olyan kifejezés, amely sajátos módon hiányzik ebből a szövegből. A hármas bekezdésben utalás történik a megfizethető élelmiszerekre. Ezen a ponton azt hiszem, hogy a fogalmazó beépíthetné azt a gondolatot is, hogy a termelők tisztességes árat kell, hogy kapjanak a terményért. A kollégák a szezonális és regionális termékekre utaltak. Nos, ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy van bőven mit tanulni az embereknek, egy tájékoztatás terén le vagyunk maradva. Köszönöm ugyanilyen röviden. Kriton. Köszönöm elnök asszony, mondja Arzenis képviselő úr. Dagmar Roth Berend által Tatjana Szarmú nevében elmondott megjegyzésekhez csatlakoznék, és annyit fűznék csak hozzá, két dolgot fűznék csak hozzá. Ebben a teremben már hallottuk, hogy a spekulatív támadások az áringadozásokhoz vezettek. A pénzügyi intézetek, a NASDAQ és az ingatlanpiaci buborékok kipukkanásával a nem az országokat támadták, az államadósággal spekuláltak, illetve az élelmiszer piac piacon is játszottak. A gabona piacon tapasztalatú áringadozások teljesen érthetetlenek, ennek természetesen sokan nincs. A vetőmagokkal kapcsolatos tulajdonjog komoly problémát jelent. Indiában például a manipulált vetőmagok komoly válsághoz vezettek. Az indiai gazdák Hát, tértek a gén manipulált vetőmagokra, és a gén manipulált vetőmagok felhasználása esetén tiltott az, hogy a gazdák saját maguknak vetőmagot tegyenek félre, így tehát ezzel a kötődnek ugyanahoz a céghez így lehet, ellehetetlenültek, hiszen csak azzal a mm, rovarirtószer, illetve e, műtrágyával használhatóak ezek a gémanapolált e, petőmunka, amit a cég kínál. Nikolson úr, megpróbálok rövid lenni. Az Agrárbizottságban is végighallgattam erről a témáról a vitát ma délelőtt. Az élelmiszer biztonságot nem lehet garantálni ezen a világon, akárhogy is próbálkozunk, ezért az élelmiszerellátás biztonságát nem szabad szem előtt évesztenünk. A két dolog nem ugyanaz, tehát az élelmiszerek, biztonságos élelmiszerek fogyasztása és az élelmiszer ellátás kiszámíthatóság és biztonsága két külön fogalom, mégis eh, szorosan összefüggnek. Az áringadozás nagyon eh, érdekes kérdés, hiszen eh, a megfizethető árak és a tisztes megélhetés a gazdák számára rengeteg faktortól függ, de a természeti a természeti, eh, ki van téve a mezőgazdasága az elemek eh, kényekedvének. Nem tudjuk, hogy mikor lesz áradás, mikor lesz fagy, mikor lesz jégeső. Eh, erre vonatkozóan jogszabályokat nem tudunk elfogadni. Magas árak, alacsony árak, ezt hallom mindenhol. Hogyha ha alacsonyak az árak, tönkre mennek a termelőink, akkor harmadik országokból kell importálni olyan terményeket, amelyeket nem tudjuk, hogy állítottak elő, amelyek erre nem vonatkoznak a szabályozásaink. Nem is értem, hogy akkor az élelmiszer biztonságot hogyan tudjuk garantálni. Szerintem ez egy ördögi kör, de nem itt kell erről tárgyalnunk ebben a véleményben. Fontos, hogy ne szabályozzuk túl magunkat, hiszen akkor kiszabályozzuk magunkat a piacról. Köszönöm. Köszönöm szépen esetleg egy szóban reagálna a véleményező úr. Sajnos nincs több időnk, öt percünk, ha marad az utolsó témára. Tessék parancsoljon, hogyha gondolja, de 30 másodpercre nem szóltam időben jó, nem hangsúlyoztam. A mezőgazdaságban összekeverjük az élelmiszerbiztonságot az élelmiszer ellátás biztonságával. Lehet, hogy ez egy fordítási kérdés, de mindenképpen különbséget kell tennünk a két fogalom között. A másik pedig a termesztési rendszerek típusa Eh, hogyha a sok színűséget akarjuk figyelembe venni, a eh, környezetállapotát is eh, megóvva, és annak sok színűségét is, akkor fenntartható mezőgazdálkodásra kell berendezkednünk, és ennek kell lennie a középponti elgon megfontolásnak a mezőgazdasági politikában. Köszönöm. Előadó úr. Eh, és ugye rövid lesz. Szeretném biztosítani a kollégákat arról, hogy figyelembe veszem hozzászólásaikat a eh, tervezet eh, véglegesítése során, tehát a vélemény tervezet továbbformálása jelentős előnyt fog élvezni, és épülni fog az önök által kifejtett véleményekre. Az első dolog ezzel kapcsolatban, hogy a véleménynek meg kell maradnia a saját illetékességi körünkön belül, hiszen nem akarunk az élelmiszer termelés vagy a mezőgazdasági bizottság területére hatolni. Egyfajta kiegészítést jelent ez azzal kapcsolatban és minden olyan javaslatot, amely a jobbítást, illetve a módosítást így, célozza, természetesen mérlegelés tárgya lesz, és igyekszem beépíteni az önök véleményét a továbbiakban. Köszönöm. Köszönöm szépen. A módosítások előterjesztésének határideje 2010. november 8-a e, és az első januári plenáris ülésen kerül szavazásra. Utolsó napi rendi pontunk a mai napon, amelynek a megtárgyalására csupán néhány perc maradt, tehát az utolsó napi rendi pont e, e, Lekrenyi asszony jelentésének meghallgatása ezzel kapcsolatban. Emlékeznek arra, hogy 2007-ben beszéltünk utolsó alkalommal az, az orvostechnikai eszközökre vonatkozó irányelv módosításáról akkor ez a kérdés a bizottság tagjai által megfogalmazott kérdés nyomán merült föl. Gyors megoldást kerestünk, ez igen komplex probléma rendezésére. Így tehát egyfajta újra megfogalmazott változata jött létre az orvostechnikai eszközök újrafeldolgozásával foglalkozó irányelvnek, illetve a 12 A cikkének megfelelő újrafeldolgozásnak E, ezzel kapcsolatban született meg a jelenlegi anyag, amely mostani megfontolásunk tárgya. A jelentést e, különböző e, fejezetekre osztottuk fel. Először az orvostechnikai eszközök kell foglalkozó szakemberekkel egyeztettünk 2007 késő tavaszán, majd az egyes tagállamai képviselőkkel vettük fel a kapcsolatot, és a velük letől folytatott tárgyalások eredményeit is belefoglaltuk a véleménybe. A, az orvosi eszközök forgalmazási engedélyének feltételeit is felmértük az egyes tagállamokban, és az eredmény, amelyre jutottunk, az volt, hogy a legtöbb tagországban hiányoznak azok a jogszabályok, amelyek pontosan körülírják az ilyen eszközök forgalmazásának feltételeit. 2008. júliusától augusztusáig olyan konzultációkat folytattunk le az érdekeltekkel, amelyeknek az eredményeit 2008. decemberében tettünk közzé, akkor, amikor egyfajta műhelyi munkát is kezdeményeztünk, ahol a gazdasági hatásokkal, illetve a környezetre gyakorolt hatásokkal is foglalkoztunk. Ez a munka 2009 elején zárult le. A továbbiakban a közegészségügyre gyakorolt káros hatások felmérése következett, és bizottsági egyeztetésekre került sor, hogy a jelentés megfelelő tudományos alapokon feküdjön, nyugodjon. Tavaly áprilisban zártuk le ezt a munkát, és az újrafeldolgozással kapcsolatos kérdések emberi egészségre gyakorolt káros hatását kívántuk felmérni, és ennek az alapján kellett eldönteni, hogy az egyszerhasználatos orvosi eszközök újrafeldolgozása valóban veszélyekkel jár-e. Ezeket az eredményeket a közegészségügyi és etikai szempontból vizsgálva, valamint annak gazdasági kihatásait elemezve zártuk le ezt a munkaszakaszt, és közegészségügyi szempontból az bizottsági jelentés három főbb veszélyforrást jelent, emel ki. Az egyszer használatos orvosi műszerek és eszközök újrafeldolgozásokkal kapcsolatban. Ezek az orvosi eszközök szennyezettek lehetnek, szól az első veszélyforrás. Ártalmas mikroorganizmusok eltávolítása szükséges az újrafeldolgozást megelőzően nehogy a következő páciensre átvigyenek valamilyen fertőzést. A másik a kémiai anyagok maradványainak visszamaradása, amelyek adott esetben toxicitási problémákat vethetnek föl, végezetül pedig az újrafeldolgozott orvosi eszközök kémiai illetve fizikai tulajdonságai megváltozhatnak. A e, jelentés arra is rámutat, hogy a Tudományos Bizottság is konkrét problémára hívta fel a figyelmet, e, amely a prion szennyezettséggel kapcsolatos, tekintve, hogy az alkalmazott tisztítási és sterilizési módszerek e, ennek a forrásnak a kiküszöbölésére rendkívül erősek. Kérhetném el, hogy fejezze be a kérdezi az elnök asszony. A jelentés foglalkozik az etikai és a e, kárfelelősséggel kapcsolatos kérdésekről kell, illetve a környezetre gyakorolt hatásokkal. Befejezésül lehetséges, e, lehetetlen számunkra, hogy e, számszerűsítsük azokat a kockázatokat, amelyek az egyszer felhasználatos orvostechnikai eszközök újrafeldolgozása során jelentkeznek, és jó lehet az káros hatások előfordulásának aránya igen alacsony, mégsem lehet teljes mértékben visszaszorítani ezeket, illetve illetve ezeket kvantitatív módon eh, meghatározni sem tudjuk eh, az egyszer használatos eh, orvosi eszközök feldolgozása mindenképpen megoldható, de magában foglal bizonyos potenciális veszélyeket. Ennek figyelembevételével kell felmérni az újrafeldolgozás folyamatát, a begyűjtéstől, az újrasterilezéstől kezdve a teljes feldolgozási eljárás lezártáig, illetve az ismételt felhasználásig. Pillanatnyilag mérjük föl, hogy milyen intézkedésekre van szükség a az irányelv új eh, változatának megalkotása során, ami az újrafeldolgozás kérdéseit illeti. Különféle el, eh, megoldások jöhetnek szóba. Az elnök közbeszól, eh, sajnos nem tudunk tovább menni, mint ismeretes, csak 6 óra 30-ig áll rendelkezésünkre a tolmácsolás. Nagyon sajnálom tehát, hogy torkára kell forrasztanom a szót, de nincs más választásom. Így tehát egészen röviden Szeretném átadni a szót véleményezőnknek. Elnök asszony, köszönöm. Az angájaim valósággá váltak. Világos, hogy problémák állnak fenn, azon szabályokkal kapcsolatban, eh, eh, amely témáról itt beszélünk, hiszen évente 1400 európai hal meg hepatitis A, illetve B megbetegedésben, és nem tudhatjuk, hogy eh, közülük hányan alkalmaztak ilyen orvostechnikai eszközöket. Még ha kevesen is, szükséges visszaszorítani az ilyen számokat. Mindenképpen harmonizált jelentéstételi követelések, követelményeket kell támasztanunk, és olyan eszközöket kell figyelembe vennünk, amelyek egyes országokban egyszer használatosak, más országokban azonban ismételten felhasználhatók. Mindenre ki kell terjesztenünk figyelmünket. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja Dagmar, teljes mértékben egyetértek Ulmer úrral, a régi orvostechnikai eszközökkel foglalkozó irányelv idejét múlt, sürgősen új szabályokra van szükségünkre. Majori asszony megpróbálja ezt elérni, de hiába való fáradozásnak minősült ez mindaddig, amíg a gyártó döntheti el, hogy egyszer használatos vagy többször felhasználható eszközről van-e szó az egyszer használatos azt jelenti, hogy egyszer használatos, nem pedig az, hogy három héten keresztül ugyanaz a páciens alkalmazza. És hogyha egyszeri felhasználásra szánt eszközök újra felhasználását tervezik, hogy, hogyha nem akarjuk azt, hogy ezeket újra felhasználhassák, akkor vagy világos sterilezési módszerekre van szükség, vagy pedig ezt bűncselekményekkel nyilvánítanunk. Tehát mindenképpen sürgős szükségünk van legkésőbb 2012-re az új irányelvre. Köszönöm szépen, köszönöm kollégák! a közreműködésüket, és köszönöm a bizottság képviselőjének megjelenését. Még egyszer sajnálom, hogy meg kellett vonnom a szót ilyen hirtelen, eh, ahogyan eh, arra kényszerültem. Úgy tűnik, hogy igen kényes kérdések hangzottak el, holnap 10 órakor találkozunk.